Ladies and gentlemen, let us... Let... Hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát, a strukturált párbeszédet. Zbieta Bienkowska a belső piacért, ipar, vállalkozás és KKV, KKV politikáért felelős biztossal folytatjuk ezt a struktúrált párbeszédet. Ez portfóliunknak egy nagyon fontos, sok szempontból kruciális része. A biztos az, hogy idén először látogat el ide hozzánk az ITRE-ben. Június van, tehát kicsikét későn történik meg ez a látogatás. The remit overlaps considerably with the policy areas. A ITRE hatásköre jelentős részben lefedi a biztos asszony hatáskörét, versenyképesség, a KKV-k, az iparpolitika. Szakbizottságunk mindig örömmel tekint az elé, hogy az EU ipari versenyképességéről többet halljon, különös tekintettel az érzékeny ágazatokra, a KKV-kra vonatkozó stratégiára. Persze az űrpolitikánk, a Galileo és a Kopernikus programokról se feledkezzünk meg. Az ITREM rendszeresen érdeklődik ezen a szakpolitikai kérdések iránt, és rendszeresen eljuttatjuk az EU űripari politikájáról a kérdéseinket, illetve ez volt az egyik szóbeli kérdés, illetve az európai vasít, <clears throat> vasút beszállítóiparról. Múlt csütörtökön Strasbourgban hallottuk a választ, fogadtuk el a bizottság válaszát egész frissen, öt nappal ezelőtt. Még egyszer mondom ezt a különös szót, kruciális, hogy a bizottság biztosítsa számunkra a nyomonkövetést, a follow-upot. Elengedhetetlenül fontos. Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az Európai Bizottság továbbra is részt vesz ezekben a kérdések megvitatásában, például az európai vasúti beszállítói ipar kérdésében. Mert az erre vonatkozó dokumentumot is nemrégében fogadtuk el. Üdvözöljük Biankovszka biztos asszony itt a szakbizottságban mindenkinek lehetősége van most arra, hogy meghallgassa a biztos asszony bevezető szövegét. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak erre a harmadik struktúrált párbeszédre az ITRE szakbizottsággal. Talán picit magyarázkodnom kell, de a meghívás időpontjára a bizottság tett javaslatot, a szakbizottság tett javaslatot. Ugyanakkor pedig nagy portfóliómban is nagyon gyakran vagyok jelen az Európai Parlamentben. Köszönöm, hogy meghívtak. Ide minden bizonyal nem ez az utolsó találkozónk, hiszen nagyon sok téma tartozik a portfóliómba. Van miről beszélgetnünk. Először is az ipar kérdéseiről szeretnék beszélni és arról, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy iparunk talprálásában segítsük az iparágat. Amikor a bizottságban az ipar kérdéseit vitatjuk meg, akkor nem csak a gyártóiparról beszélünk, hanem ahogyan joggal említette az elnök úr, beszünk a KKV-król, az új szolgáltatásokat nyújtó KKV-król, a hálózati szolgáltatákról, akik ipari platformokat biztosítanak, aztán az energia, a, a közlekedés ágazatáról, valamint az IT és a gépiparról is, a e kettő összekapcsolásáról is. Egy egész értékteremtési láncról gondolkozunk a bizottságon belül, és persze az egész rendszer végeredményét kell szem előtt tartanunk. Ez pedig feltételezi, hogy nem egy headline számra, egy számadatra koncentrálunk, hanem átfogóan. Mi, angol szóval mondva, enablerek, lehetővé tevők, előidézők szeretnénk lenni az Európai Bizottságban, munkahelyek teremtését és a növekedést szeretnénk előidézni, és feladatunk az is, hogy lehetővé tegyük a cégeknek, hogy alkalmazkodjanak a kihívásokhoz és növekedjenek. Az FC, a Stratégiai Beruházási Alap eredményeivel tisztában vannak, az új digitális gazdaság stratégiája, vagy a körforgásos gazdaság stratégiáját ismerik. Sorolhatnám még, célunk az volt, hogy az ipar kérdését horizontálisan minden stratégiai dokumentumban megjelenítsük, és így is jártunk el. Talán tudják, hogy nem olyan régen az ipar digitalizációjáról egy közleményt adtunk ki, a modernizációs lemaradás és a beruházási lemaradás témáját kell felvetni. Ezt a közleményt április 19-én fogadtuk el. Ez segíti a technológiai beszállítóknak, eh, hogy digitalizálják az iparukat. Egy része maga standardizációs rendszerből áll ennek az átállásnak, hiszen az egyes ágazatoknak együtt kell működniük a digitalizáció területén egy ICT standardizációs anyagot is elkészítettünk, amely egy átfogó stratégiai anyagot tartalmaz, öt kulcs területre koncentrálva, ciberbiztonság, adatbiztonság, cloud computing, vagy felhő alapú számító, számítás technika, ezek közül néhány. Az ICT persze nem minden, ezt mindjárt tudjuk, tegnap ezért sok szereplővel egy szélesebb körű standardizációs kezdeményezést írtunk alá. Ezt az iparák képviselői nagyon jól fogadták. Ezzel modernizáljuk majd a standardok kialakítását az egész világon, segíti ez majd, hogy új standardokat, normákat fogadjunk el gyorsabban és hatékonyabban, és a digitalizáció területén pedig eh, olyan feladatunk is van, hogy B2B platformokat hozzunk létre, melynek segítségével a mm, szereplők, eh, önkormányzatok is akár, vagy az iparák képviselői jobban kommunikálhatnak egymással. A big data ban rejlő lehetőségeket is ki kell aknázni, de nagyon sok a jogbizonytalanság. év végéig, tehát eh, a hozzáférés és az adat felhasználás jogára vonatkozó jogszabálytervezettel áll elő a bizottság. Elnök úr említette az európai űrpolitikát. Hatalmas potenciál rejlik az űrpolitikában, az űrkutatásban. Két aktív programunk van, a Kopernikus, program fantasztikus adatokat állít elő a Földről, a szárazföldi adatokat gyűjt össze, a légszennyezés adatai gyűjti össze. A Galileo pedig egy saját szatellita navigációs rendszert ad majd Európának, és a cégek számára hozzáférést biztosít majd az adatokhoz. És új szolgáltatásokat is ad majd hatalmas előnyöket rejtesz tehát az egész gazdaság számára a következő évtizedekben. És e programok alapján nagyon gyors előrelépést értünk el múlt hónapban. Ismét két Galileo szatellitát állítottunk földkörüli pályára, sikeresen, kell hozzátennem. És biztosan mondhatom, hogy év végéig kijelenthetjük majd, hogy a Galileo kezdeti szolgáltatásai működőképesek lesznek. De persze az iparággal partneri kapcsolatban maradva kell dolgoznunk, biztosítva azt, hogy a cégek, a cégek világa bízik a, a jogalkotási keretben és folytatja beruházást. Ahogy a múlt héten Strasbourgban is elmondtam, a nyári szünet után az új űr stratégiánkat publikáljuk majd az Európai űrkutatási ügynökséggel, a különböző tevékenységek trendjeit vázolva fel és választ adva a nagy kihívásokra, melyek előttünk állnak ma, és állnak majd holnap. Stratégiánkat októberben szeretnék majd elfogadni. Úgy gondolom, hogy öt fő területre koncentrál majd ez a stratégia. Egyrészt a Galileo és a Kopernikus használnak maximalizációja, a új igények kiszolgálása, a harmadik, hiszen én a KKV-kér is felelő biztos vagyok, harmadsorban az európai űripar versenyképességét támogató intézkedések elfogadása, negyedsorban stratégiai aspektusok és kettős felhasználás és nemzetközi szempontok. Az űrprogramok hatalmas lehetőségeket kínálnak, de ezeket csak akkor lehet eh, érzékelni majd, ha mind a magánfelhasználók, mind a közfelhasználók élnek ezen lehetőségekkel. Nem az űrkutatás az egyedüli terület, ahol ilyen intézkedésekre tűz szükség van. Az Európai Védelmi Akcióterven is dolgozunk, ezt a stratégiát fogjuk kidolgozni. Célunk az, hogy ennek a stratégiának egy olyan ipar, ipari bázisát kidolgozzuk, amely a hosszú távú stratégiai védelmi célokat szolgálhatja. Európa nem engedheti meg magának a fragmentált megközelítést, a tagállamoknak szorosabban kell együttműködni, és a bizottság E cél megvalósítását szolgálja majd az akciótervével, így jelenítve meg az igazi európai hozzáadott értéket. Természetesen az európai védelmi ügynökséggel és a külügyi főképviselővel is együttműködünk. És a jövő évi költségvetésben a védelmi kutatás területére javaslunk majd költségvetési pénzeket felhasználni, és ha sikeresek leszünk ebben, akkor egy teljesen kialakított védelmi kutatási programot dolgozhatunk ki a jövőben. Számítani szeretnék e kezdeményezésben az önök támogatására, hiszen megfelelő intézkedésekre és megfelelő eszközökre van szükség hogyha az európai szintű védelmi együttműködésben becsvágyóak vagyunk, akkor elsősorban a kutatást kell helyzetbe hozni, remélem, hogy itt számíthatok az önök támogatására. Következő pont, illetve a következő ágazat az autóipar, melyel foglalkozunk. Először is ennek a jövőjéről. Ez az ágazat jelenleg sok nagy vá átalakulást él meg a globalizáció, digitalizáció, korát éri meg, és ezért egy magas szintű munkacsoportot állítottunk össze, hiszen egy stratégiai jövőképre van szükségünk. Az elkövetkező 20-30 év tervét kell kidolgoznunk. Hiszen nagyon gyorsan változik a világ, az autóiparban is, és fel kell készülnünk a jövőre. Itt a szereplőket, a szabályozó hatóságokat ültetjük le egy asztalhoz, hogy egy közös megközelítésben egyezenek meg. Öt biztos vesz részt ebben a csoportban, hát el tudja képzelni, milyen széles körű az együttműködés, nem csak az ipari biztos, hanem Öttinger biztos, Bulls biztos asszony, Tűszen asszony. Egyszerűen szóval összesen rajtam kívül még négy biztos vesz részt ebben az együttműködésben de szóljunk végre valahára a jelenről is. A kibocsátási botrány, az emissziós botrány mutatja, hogy milyen problémás a jogszabályoknak való megfelelés, gyors reakcióra volt szükség. Biztosítandó, hogy ilyen botrány nem történhet meg még egyszer. Ezért nagyon fontos a valós idejű, illetve reális eh, engedélyezésről szóló Eh, jogszabálytervezet, valamint a visszahívásokra és a szankciókra vonatkozó rendszer tervezete, biztosítan, ezek mind azt biztosítják, hogy mindenki szabálykövető legyen. A bizottság nagyon gyorsan fogadta el ezt a javaslatot, és mind a parlamentet, mind a tanácsot kérni szeretném, hogy fogadja el ő is az idevel, tegye meg a jogalkotói munkát. Egy további ágazat, ahol a rövid és hosszú távú kihívásoknak kell erre választ adni, az acélipar. Két fő kérdés van, a globális túlkapacitás, illetve a Kínának adandó piacgazdasági státus. Az EU kínai kapcsolatok nagyon fontosak, de számomra teljesen világos, hogy Kína nem egy piacgazdaság. Erősen dolgozunk, hogy megtaláljuk a megoldást, nem könnyű ez, nem tudok erről többet mondani, sajnos, de július 21-én a kollégium eszmét cserél erről a kérdésről. Annyit mondhatok, hogy egy javaslattal állunk majd elő, és hogyha a tagállamok és a parlament részéről megállapodás esélye jön létre, akkor ez üdvözlendő. A kereskedelem védelmi intézkedéseink intézkedéseinknek, ugyanakkor, amíg a piacgazdasági státusz meg nem kapja a Kína, hatékonynak kell lenniük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiküszöbölése érdekében. A túlkapacitás tekintetében a legfontosabb kereskedelmi partnerekkel cserélünk eszmét, bi- és multilaterális szinten. Hosszú távú megközelítésben pedig bevonjuk az energiaintenzív iparágokat, például az acélipart. Megvitatjuk, jövő héten lesz a következő találkozó, megvitatjuk itt a kínai kérdést, a pénzgazdasági státus kérdését, az állami támogatás kérdését és az energia hatékonyságból felmerülő kérdéseket. Üdvözlöm a kulturális és kreatív iparágakról szóló ö, kult és itre által kezdeményezett saját kezdeményezésű jelentést, melyel valóban lebontják a szakpolitikák közötti határokat. A, próbáljuk mi is a legjobbat tenni, és próbáljuk a legjobban támogatni az innovációt, és a digitális technológia elterjedését is támogatni ezekben az ágazatokban. Láthatják, hogy hosszú a listám, és valóban minden szakpolitikai területből csak az egy-két legfontosabb kérdést ragadtam ki, és mondtam, hogy mindez csak egy rövid betekintést ad abba a munkába, amelyet mi végzünk. Azt is el kell mondani, hogy kis és középcégeket is megcélzünk, célkeresztbe veszünk. Az a célunk, hogy a kis és középvállalatok is haszonélvezői legyenek ezen kezdeményezéseknek. Jövőre pedig egy átfogó iparpolitikai stratégiát fogunk publikálni. Ez lesz előkészületünk utolsó lépése. Múlt évben megszólítottuk az iparák kérdései szereplőit, idén a digitalizációról cserélünk eszmét, ősszel az energiaunió és a tiszta ipar kérdéseiről, az intelligens és tiszta körforgásos gazdaság kérdéséről is jövőre, azt hiszem, hogy készek leszünk arra, hogy egy átfogó ipar politikai stratégiával álljunk a nagyvilág elé, hiszen ezek a részek mozaikként illenek majd össze az összképben. Természetesen szinergiákhoz, hozzáadott értékekhez vezetve így. Még egy valamit tennék hozzám, azzal kapcsolatban, ami két nappal ezelőtt köz történt az USA-ban. Megtettem ezt két napja, de ismét eh, mély együttérzésemről eh, fejezem ki az orlandói vérengzés áldozatait és család eh, tagjait, és tudom, hogy önök nem nem tartozik bizottságuk jogkörébe a kézi fegyverek és a fegyverek kereskedelmének kérdése, de Jelzem, hogy a legveszélyesebb félautomata civil felhasználásra nyitott félautomata berendezések tilalmán gondolkozunk, de mind a tanácsban, mind itt a tisztelt sok ellenállásba ütközik egy ilyen fajta tilalom. Márpedig én úgy gondolom, hogy az állampolgárok védelme nagyon fontos, és ezeknek a félautomata fegyvereknek nincs állampolgárokban, kezében helye. Köszönöm. And now we go to... Köszönöm, most rátérünk a koordinátorok és a politikai frakció képviselőivel való eszmeserére, és a Alincsnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, biztos asszony. Van egy általános kérdésem. Hallgatván, amit mond, ez mind nagyon szép és jó, de kidolgoztuk a reindustrializációs program 20%-os cél százalékát, és ön is felelős ezért. Az lenne tehát az általános kérdésem, hogy hogy fogjuk ezt elérni jó ütemben haladunk, vagy elmaradtunk a megvalósítási pályán, mennyiben fog ez hozzájárulni a munkahelyen teremtésekhez, és mennyire tud ebből profitálni az úgynevezett hagyományos ipar. Ugye az ipar annyira változik, hogy ezeket a fogalmakat, azt, hogy mi az, hogy hagyományos ipar eleve újra kell értelmezni, Tehát konkrétabban mi történt a 20%-os céllal? Hol tartunk a megvalósításában? Köszönöm, Danika kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Örülök hogy itt van körünkben. Ugyanakkor némileg rossz érzésem van amiatt, hogy az ETS megbeszéléseken nem vonták be a mi szakértőinket. Volt egy kérdés-válasz jellegű vita, kimerítő vita, de hát nem mi vagyunk azok, akik ezeket a belső ipari információkat legközelebbről ismerjük. Az energiaügyi megvalósíthatósági tanulmány arról beszél, hogy 2000 eh, hogy 20%-kal fognak nőni az energia árak, miközben éppen, hogy csökkenteni szeretnénk őket. Ön szerint a lakosság le fogja nyelni a 20%-os áremelést? Már jelenleg is a lakosság 60%-a egyes országainkban úgynevezett energiaszegénységben él. Ami pedig a színbányászatot illeti, nem egyértelműek a, az adatok. Ha az innováció támogató modernizációs alap működését nézzük, akkor nem látható, hogy az úgynevezett zöld szén program hol tart. Milyen lehetőségeket lát mondjuk a romániai szénbányászat vagy más kelet-európai országok szénbányászata előtt a következő egy-három évben. Ugyanis egyes prognózisok azt mondják, hogy százezer munkahely fog megszűnni ebben az ágazatban, és a megawatt óra ára folyamatosan nő. Az acélipar ügyében is több levelet írtam. Ön az acélipara vonatkozóan új benchmarkok bevezetéséről beszél, ugyanakkor nem nevezi néven azt a top 10%-ot, akik teljesítik ezeket a benchmarkokat. És mivel, hogyan mérik a versenyképességet ebben az ágazatban? Nem akarom a kollégámat idegesíteni, mert ha az Egyesült Királyság nem akar a kompenzációs kifizetésekhez hozzájárulni a román vasművek esetében, azt meg kell, hogy értsem, mert nem lehet úgy megmenteni mondjuk romániai acélműveket, hogyha közben az angliaiak tönkre mennek. Tehát hiányzik egyszerűen a konzultáció, a kooperáció. Önnek a, az érdekképviselők százaival kellett volna leülnie, hogy legalább néhány problémát sikerüljön megoldani, és ez nem történt meg. Most Tosanovski úrnak fogok az LCR frakcióból szót adni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy bizottságunkban a biztos asszonyjal egyeztethetünk számomra fontos gondolatokat ön is említette. Acélipar ügyben ugye tudjuk, hogy Kína nem piacgazdaság, ezt ön is expliciten megfogalmazta, de ha így van, akkor hogyan látja a közeljövő fejleményeit, hogyan lehet ezt a problémát kezelni? örülnék, hogyha konkrétabb információkat kaphatnánk arról, hogy hol tart a probléma kezelése, mert az acélipar Európában szenved, és akárhányszor próbálunk a témával foglalkozni, nem jutunk közös megoldásra. Az acélipar helyzete persze bonyolult kérdés, na de hát ön vállalta ezt a bonyolult portfóliót, a Kopernikus és a Galileo programok is ide tartoznak, és érdekelne, hogy ön az ügynökség stabilizációjával kapcsolatban milyen célokat követ. Ennek az ügynökségnek egyre fontosabb a szerepe, és most ősszel elvileg négy új műholdat kéne az űrbe küldeni, ez lesz a legkényesebb feladat az ügynökség életében, és ezt nem lehet egy olyan ügynökséggel elvégeztetni, amelynek még a léte is, illetve a belső struktúrái bizonytalanok. Aztán a Galileo chipseteket is támogatásra érdemesnek látom, de nem látom, hogy milyen gazdasági racionalitást fogalmazott meg a bizottság ezzel kapcsolatban. És ön utalt az orlandói eseményekre, és nyilván ennek kapcsán beszélnünk kellene újra az automatikus és félautomata fegyverek kereskedelméről. Ez egy megint csak egy nagyon bonyolult témakör. Tudom, hogy komoly politikai kockázatokat rejt magában, ugyanakkor a bizottsági javaslat, amely ezzel foglalkozik, nagyon szétkeni a problémát, és nem definiálja pontosan a feladatokat sem, ebből is gondolódhat. Nem tudjuk, hogy a tagállamoknak milyen alkalmazkodási intézkedéseket kellene jogalkotási értelemben végrehajtani és azt sem tudjuk, hogy az új követelmények milyen új típusú problémákat vetnek majd föl. Ez szerintem az egyes tagállamoknak a saját vállalkozásaikkal kéne áttárgyalniuk, vannak jó példák erre. Például arra vonatkozóan, hogy az automata fegyvereket hogyan lehet hatásképteleníteni. tenni, de ez szerintem egy tagállami vita. Lát-e arra esélyt, hogy a mostani javaslat figyelembe vegye a tagállamok bevált gyakorlatait és meglátásait? Következő felszólalónk a GUE frakció tagja. Köszönöm szépen! Szilkiot is halljuk. Köszönöm, biztos asszony, bevezetőjét. Nagyon részletes volt, de a KKV-kről szinte semmit nem hallottunk egyelőre. Márpedig a válság meg a megszigorítási, takarékossági politikák őket sújtották a legjobban, <coughs> főleg a déli országokban, és tovább tart a deindustrializáció. Egyre több cég zár be még mindig. Nehéz új beruházásokat végrehajtani. Ön lát-e a fellendülésre esélyt? A befektetési stratégia általában véve pozitív, de a KKV-kra lebontva, a kis emberek lebontva nem látjuk egyelőre, hogy ezek a nagy magánberuházások esetén hogyan fogja őket segíteni. Fontos lenne, hogy az állami beruházásokkal is foglalkozzunk, az állam és az EU közös beruházásaival, és az állami támogatásokat se szüntessék meg oly módon, ahogy akarják. Mindeddig elég sok pénzt költöttünk a banki ágazatra. Itt lenne az ideje, hogy most végre a reálgazdaságot is egy kicsit felkaroljuk. Biztos asszony, amit ön mond, az űrpolitika, az intelligens ipar, szép és jó gondolatok, de de a vállalkozások mikor és hogyan fognak hozzáférni ezen új kutatási területek gyakorlati eredményeihez. Ez foglalkoztat minket elsősorban. És ha konkrét a program, és ez kitér a középméretű vállalkozásokra, a KKV-kre, akkor tudjuk azt fogalmazni, támogatni, mert a növekedés mindig tőlük indul ki, és ha nincs növekedés, akkor az az ő gyenge állapotukra utal. Az államnak kutya kötelessége támogatni a KKV-kat, mégpedig preventív módon, nem csak utólag megmentegetve egyes vállalatokat vagy alágazatokat. Ami a többi kérdést illeti, például, hogy a reálgazdaságot mivel támogatjuk, itt sokkal konkrétabb intézkedéseket várnék a bizottságtól. Szeretnénk most is hallani, hogy a COSZ program, a COSMO program mit tartalmaz a kkv számára, és szeretnénk azokról az intézkedésekről is hallani, amelyekkel kifejezetten a KKV-kat támogatják, illetve védik meg a nem kiegyensúlyozott, nem igazságos versenytől, amely egyébként a TTIP révén felerősödik. A TTIP óriási fenyegetést jelent az európai középvállalkozói rétegre. Ennek elejébe kellene menni. Mit tesz a bizottság? Thank you very much. Um, uh, they... Köszönöm szépen. Eddig a politikai frakciókat hallottuk, most jönnek a többi hozzászólók, és Piper úr az első parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, a középvállalkozások várja a TTIP-et. Szerintem a TTIP-et érdemes tovább tárgyalni, mert ez nagy kereskedelmi könnyebbségeket jelent majd a kis és középméretű vállalkozások számára. Három megjegyzésem lenne. A Kínával való versenyünk vonatkozásában a KKV-knek itt viszont nagy bajaik vannak, főleg a kerámia iparban, az alumínium iparban, az acéliparban. A kis cégeink nem látják a jövőjüket, látható, hogy dömping van, de a bizottsági eljárások, a dömping ellenes eljárások túl elnyújtottak, és hogyha hónapokat késlekedik egy-egy döntés, akkor közben cégek mennek tönkre. Ezt a nagyon kemény és igazságtalan versenyt és szociális dömpinget a cégeink érdekében meg kell szüntetni, és sokkal gyorsabban kéne intézkedni. Az energiahatékonyság területén a következő héten fontos döntés fog születni arról, hogy milyen megtakarítási, nem energiahatékonysági, hanem megtakarítási céljaink lesznek. 40%-ról beszélünk. Ez ugye a jelenlegi energiafogyasztás majdnem fele. Sokan velem együtt úgy gondoljuk, hogy Jó, ha elindulunk az elektromobilitás irányába, az energia igénye a lakosságnak nem csökken, még ha árammal hajtott autókat vezet, akkor sem. De ráadásul ez az átállás is nagyon lassan zajlik, nincsen az Európai Bizottság részéről megfelelő ösztönzés. Utolsó felvetésem, az EFSI-vel kapcsolatos, a kkv profitálnak az EFSI-ból. Tegnap a gazdasági miniszteremmel egyeztettem. A fejlesztési bankra bízta a program kezelését nálunk, de hiányoljuk, hogy Lengyelországban, Németországban, ahol a program megjelenik, ott senki nem tudja németek, Németországban senki nem tudja, hogy mi az az FC egyáltalán. Hogy az FC elvileg a KKV-k innovációját is támogatja, ezt nem tudjuk. Ismeretlen tény. Úgyhogy eh, láthatóbbá kellene tenni, és átláthatóbbá ezt a programot. Uh, thank you very much, colleague. Köszönöm, kedves kollega. Roy úr következik, parancsoljon. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm azt a széleskörű tevékenységet, amelyet folytat. Egy területen volna kérdésem. Ipart támogatni. E, több, több kollega beszélt erről. Az ipar támogatása nem csak intézkedéseket jelent, hanem azt is jelentheti, hogy megóvjuk az ipart az akadályoktól, a túlszabályozástól. Beszélt az acéliparról. Ez egy jó példa. Nos, az acéliparnál Ugye Kínát nem lehet elfelejteni, a kereskedelmi kérdéseket. De azt sem felejthetjük el az acéliparnál, hogy az ETS rendszer okán, az emissziókereskedelmi rendszer okán olyan nehéz helyzetbe hoztuk az acélipart, hogy nincsen túlélési esélye szinte. Nem tudná meggyőzni a bizottságon belüli kollégáit arról, hogy az emisszió kereskedelem területén az ipar egyes ágazatai számára jobb helyzetet teremtsenek. Lenne megoldás arra, hogy az éghajlat célt megőrizzük, de az ipart is támogassuk. Voltak éppen tehát azok a tanúsítványok, amelyek eh, az tagállamok költségvetését gazdagítják. Itt lehetne az acéliparnak, vagy az energia igényes iparnak adandó tanúsítványok árát csökkenteni. Egy-két pontot kellene az idevágó jogszabályból kivenni, és ez sokkal többet segítene az acéliparnak, mint mindazok a szép szabályok, amelyeket esetleg meghoznak. Köszönöm, kedves kollega. Werner asszony következik, parancsoljon. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Nekem is van egy kérdésem Kínával kapcsolatban. Kína agresszíven lép fel. Például a kuka robotgyártó irányába, átvétel irányába, tehát agresszív lépéseket említeném. Hát ezt az iparpolitikát nem fogadhatjuk el, de hogyan bánjunk ezzel az expanziós stratégiával? Szerintem az kölcsönösség elvét kellene jobban alkalmazni. Tudom, hogy ön biztos asszony többi kollégájával hamarosan összeül, és megvitatja ezt, de hát kérem, ossza meg velünk a véleményét ezzel kapcsolatban. Aztán a iparral kapcsolatban is van egy kérdésem. A múlt csütörtökön a plenárison feltett parlamenti kérdésre ön nem, öntől nem hallottunk semmit, mert nem volt jelen. Ezt súlyosan bírálom. Mi több, sem ön, sem egyetlen biztos sem volt jelen, akinek bármilyen lövése lett volna a vasút, vasútról és a vasúti beszállítókról. Ezt azt kell, hogy mondjam, hogy tiszteletlenség, hogy ne mondjam pimasság a parlamenttel szemben. Kérdezem, mikor indítványoznak a vasúti ipar ágakról szóló párbeszédet? Nem szabad csak az acéliparra koncentrálni, hanem minden ágazatra, amelyet ezt érint múlt csütörtökön erre a kérdés, ezt a kérdést vitattuk meg. Kérdezem, hogy ön hogy látja ezt a kérdést, és milyen fajta nyomonkövetésre teszi javaslatot? Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Tajer asszony következik. Köszönöm a szót, és jó napot kívánok, biztos asszony. Ön azt mondja, én úgy gondolom, hogy az iparpolitikai stratégia elmélyítettebb változatban jelenik meg, mint tavaly. De mi lesz azokkal a lehetőségekkel, amelyek felmerülnek közben? Például, ami a KKV-k horizont lehetőségei. Mi a helyzet a forrásokkal? A kis vállalkozásokkal, a technológiai innovációval, mert ugye aztán jön a kereskedelmi forgalomba hozás. Aztán ott van az XL, az elektronika. Egy nagyon fontos eszközről van itt szó, amely egy csomó forrás felhasználását teszi lehetővé, de nem csak azt, hanem minden más alkalmazást is, ami az új piacon megjelenő termékekre vonatkozik a technológiai innováció területéről. Úgyhogy kérdésem az összetett ipar stratégiát illetően. Hogyan lehet koordinálni ezeket a különböző eszközöket, amelyeket felhasználunk, ez erre azonnal szükség lenne, hogy újra beinduljon a fejlődés. De csak koordináltan lehetséges ez, ugye ott van például a vasút és az összes többi terület is, hogy talán a vezető szerepünket megtartsuk, és hogy felhasználjuk minden lehetőséget, amit eddig csak úgy sporadikusan tettünk. Tehát ezek, forrá, ezek a források, ezek az eszközök hogyan lesznek koordinálva, hogy aztán egyszerre használjuk fel őket, és hogy visszanyerjük azt a helyzetünket, amelyet a világban elveszítettünk. Köszönöm szépen. Uh, thank you, madam. Uh, Mr. Blanco. Köszönöm. Blanco López úr következik, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Köszönet a biztos asszonynak mindazért a tájékoztatásért, amit kaptunk tőle hogy mire van szükség Európa iparosítására. Egy 20%-os célt tűztünk magunk elé, ehhez viszont Az Európai Bizottság részéről pontos fellépésre van szükség, új lehetőségek keresésére, mindenre, ami a digitalizációhoz kapcsolódik például. Említette a kultúrához kapcsolódó iparágakat is, ahol nagy nehézségek vannak, és munkahelyek teremtésére van szükség, ezt kis kell mondani. Aztán ott van a szerzői jog. Hogyan lehet ezeket a szerzőket megfelelően díjazni? Ugye ott van a kultúra, a kreatív fellépés. Hogyha nincs megfelelő juttatás, akkor egyszerűen nem tudunk itt is erős ipart képviselni. Aztán felmerül az adatok kérdése. Jó, hát ki, lehet, ki kell ezeket is használni, mármint az adatokat, de nem szabad elfeledkezni a magászféráról se, annak védelméről. Utalt egyébként egy másik kérdésre is, ezt hangsúlyozták a kollégáim is. Vissza szeretnék térni az acélipart fenyegető helyzetre. Hogyan lehetne az acélipart támogatni olyan gyakorlatokkal szemben, amely a kínai acél kereskedelmi forgalomba hozatalá miatt jelentkezik. Olyan ágazat védelméről van itt szó, amely már nagy nehézségekkel küzd vannak olyan ö, cégek, ö, vállalatok, amelyek nagy energia például az alumínium ágazat. Ö, egy európai szociális alapot kellene létrehozni, pontosan azért, hogy támogassuk ezeket az iparágakat. Ugyanis tisztességtelen verseny folyik az Európai Unión belül is, mert vannak olyan államok, amelyek saját forrásaikból tudnak segíteni ezeknek az energiaigényes ágazatoknak, de vannak olyanok, amelyek nem tudnak segíteni. Ott van Németország, Olaszország, tehát az egyensúlyt vissza kell állítani, és szerintem pontosan az európai alap segíthetne ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Először is nagyon örülök, hogy az Egyesült Királyság részéről két hét múlva csatlakozunk, mert pontosan 28 tagállam összefogásával tudunk csak szembenézni Kínával, illetve azzal, ami az acéllal történik. Az én hazámban voltak olyan közösségek, eh, amelyeket egyszerűen tönkretettek. És amikor ezek az iparágak eltűnnek, akkor itt nem csak a eh, közvetlenül érintett munkahelyekről van szó, hanem a, eh, az ellátási láncról is, ami aztán évtizedekre visszaveti az életet. Láttuk ezt például a minőségi normák, a szociális dömping és egyéb területen. Ugye itt nem csak az acélról van szó, hanem ott van a kerámia és az üvegipar is. Egyáltalán nem fair a verseny, közösen kell föllépnünk, és sürgősen, mert több millió munkahelyet fenyeget ez az Egyesült Királyságon túl az egész EU-ban úgyhogy nem csak minket fenyeget ez. Ami az energiahatékonyságot illeti, ez főleg az első és legfontosabb energiaforrás, de sokszor itt a legnehezebb a helyzet. 50 millió európai energiaszegénységben él. Nem tudjuk renoválni a házakat, ahol a szegények élnek, nem tudunk javítani a lakhatási körülményeken, nem tudjuk őket kiemelni a szegénységből, az energiasegénységből. Aztán, ami a közös iparpolitikát illeti. Nem csak az itre ről az ENVI-ről van szó, közös iparpolitikára van szükség, amely az ellátási és forgalmazási lánc minden egyes szemét figyelembe veszi. Köszönöm. Köszönöm, Edward Martin a következő hozzászóló. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Kína nem piacgazdaság. Legalábbis ön erre utalt, és meg is erősítette. De ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy milyen nehéz a vita a kollégiumon belül. Július 23-án kerül erre sor. Engedjék meg, hogy meglepődjek azon, hogy milyen későn szervezik ezt a vitát. Miért július 23-án? Nagyon jól tudják, hogy a parlament nem fog dolgozni akkor, és nem tudunk reagálni arra, amit a bizottság mond szeptember előtt. Nem csapdát jelent ez a dátum? Hiszen vannak kollégái, akik valószínűleg ezt szeretnék. Mi, mint parlament, egyeteműen elmondtuk a véleményünket ez ellen múlt hónapban. De nem csak mi, az Európai Szakszervezet is, amely több föderációból áll, a múlt héten Madridban egyhangúan és 50 millió képviselőt képviselnek, a kínai ö, ö, piacgazdasági státusz ellen szavazta. Holnap ugyanilyen állásfoglalásról szavazunk. A bizottság miért nem tudja ezt elismerni, ami a kínai státuszt illeti? De ugyanakkor, hogyha az ETS-sel kapcsoljuk ezt össze. Lehet, hogy meg fognak lepődni ezen, de én az acéliparban dolgoztam korábban, és én fogom azt mondani, hogy végülis az ETS jó dolog hogy holnap kevésbé ö, szennyezzenek az iparágak, ez jó mindenki számára, de elsősorban maguknak a dolgozóknak jó. De, a, a de itt fontos. Az ETS nem lesz a bolygó és a gazdaság számára hatékony, csak akkor, hogyha az egész bolygóhoz szól, hiszen a gazdaságban már globális szinten folyik, meg kell érteni, hogy Európa sehol nincs a középpontban. És hogyha az acélról beszélünk, itt most Rólulnak válaszolnék, tényleg minden jogalkotói lépést megtettünk, amit akarunk. A kínai acél árral szemben nem tudunk semmit tenni, mert ők nyersanyagáron adják ezt. Biztos asszony, 2015-ben 37 millió kínai acél került ide az európai piacra. Ha 3 tonna CO2-t veszünk tonnánként, és 10 órát, az 1 milliárd eurót jelent, amit az európai ópar elveszített, hogy modernizálja ezt az iparágat. Emes, a tanács csendes egyetértése, illetve a meg nem hozott intézet, intézkedés lesz az, ami a jövőben nagyon sok veszteséget okoz valószínűleg nekünk. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen, kedves kollega. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Hölgyeim és uraim, úgy látom, más nem kíván szólni. Nos, biztos asszony, akkor Kérem, válaszoljon. Megpróbálok. Talán blokkokra bosztanám a kérdéseket. Így volna a legegyszerűbb talán. Nyilván, amire most nem válaszolok, arra írásban fogok. Először is, ami az ipar 20%-os részesedését illeti gazdaságunkban, Természetesen az EU még nem tudja el, ezt a 20%-ot elérni. De Griffin asszonyal egyetértek, mert meg is válaszolta a kérdést, össze kell tennünk minden darabját a kirakósnak. Mert a kiegészítő tevékenységektől függünk egyre inkább. Ahogy már mondtam, az ICT hálózatok, az innováció nagyon fontosak. Ezért próbálunk nagyon pontosan fogalmazni a digitális ipar, a tiszta ipar vonatkozásában, mert a különböző területeken a megfelelő szabályozás kulcsfontosságú. Vannak hosszatávú beruházások, ezek pedig azok, ezekkel foglalkozunk, de a teljes választ az ipari stratégiánkban találhatják majd megjövőre, ugyanis Ismételten fel kell mérnünk az iparágatkat, a szolgáltatásokat, hogy hogyan tudják egymást kiegészíteni. Vannak olyan területek, ahol még mindig 70%-át az értéknek a szolgáltatások nyújtják, ott van például a gépjárműipar. Nos, ami a 20%-ot illeti, az egyértelmű válasz a jövő évi stratégiában lesz, de nem csak a fizikai előállításáról beszélhetünk a terméknek. Energia. Nagyon sok kérdés hangzott el ebben a témában. Először is, amit el kell mondani, a következő. Mi nem fogadjuk el az ár emelkedést. Másodszorban energiapiaci uniónknak ez az egyik legfőbb célja. Én tényleg hiszem, hogy az éghajlat politika nem ellene van az iparfejlesztésnek. Ugyanis egyrészt nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy megöljük az iparunkat, de olyan társadalomban sem élhetünk, ahol a klíma célkitűzéseket nem tartják tiszteletben. Ugyanis rendkívül ambíciózus döntéseket hozott a tanács, és aztán az LTS e felvizsgálatával már itt 2017 júliusában javasoltak, most már a társjogalkotók tárgyalják, és még folynak a tárgyalások, amennyit csak lehet, hozzájárulunk ez a munkához. Ha az előző javaslatokat vesszük a bizottság részéről, illetve azt, ami most a tanács előtt van, van egy alapvető különbség. És ez a mi feladatunk, amit végrehajtottunk. Tudom, hogy az iparák számára ez nem elegendő, de ma délelőtt is voltak üléseim az energiaigényes iparágak képviselőivel, és pont arról tárgyalunk, hogy hogyan tudnánk az ITS felülvizsgálatát jobban testre szabni. Hát csak azt tudom megígérni, hogy mindig meghallgatok minden partnert az üléseken, mert ahogy említettem, Európa nem engedheti meg magának azt, hogy feladja az ipart. De ugyanakkor az ambiciózus céljainkat sem. És ugye itt most váltottam, más területeken sem, az éghajlatpolitika területén sem, mert a világ változik. Ahogy említettem, 20-30 év múlva a világ egészen más lesz. De át kell, hogy verekedjük magunkat ezen az időszakon, azon a több éves időszakon. Um, of course, we have to increase our efforts on energy efficiency. Természetesen az energiahatékonyság terén többet kell tennünk. Talán másfajta üzemanyagokat kell felhasználni, a vegyes üzemelésű energia forrásokra kell koncentrálni. A kibocsátási elosztás, ugye a tanács fog dönteni erről. Ami a közvetett költséget illeti, azt hiszem ez jó elképzelés, csak a lényeg az, hogy az egységes energiapiacon mindenki azonos esélyen induljon. Ezt azonban nagyon nehéz lesz a tanácsal elfogadtatni. Acél és Kína. Talán együtt tárgyalandó a két dolog. Más ágazatokat is említettek, és ők próbálnak védekezni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen. Nyilván minden eszközt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy védjük az EU-s acélgyártókat. Ezzel tökéletesen egyetértek. Ami a kereskedelmi védelmi mechanizmust illeti, ezt meg kell erősíteni. Eddig rekordszámú ilyen eszközt hoztunk létre. Tudom, hogy hosszú ez a folyamat, és ezért született meg a kereskedelmi védelmi modernizációhoz csomag. A holland elnökség foglalkozik vele, és ez az egyetlen dolog, amit nem tudtunk elérni velük együtt, mert a tanácson belül nagyon sok tagállam ellenáll azok is, akik állandóan arról beszélnek, hogy meg kell védeni az acéliparunkat. A bizottság, az Európai Bizottság, a parlament is ö, támogatja, de ahogy említettem, nem minden tagállam gondolkodik úgy, mint mi. Mi felgyorsítottuk a döntéshozó folyamatot a kereskedelmi védelmi eszköz vonatkozásában. Ugye 9 hónapról indultunk, most már 6-nál tartunk. Ezt ugye kereskedelmi biztosnak kell intézni. Nem az én asztalom ez. Kína és piacgazdasági státusz. Döntés még nem született, beszéltünk a kollégiumon belül arról, hogy Kína piacgazdasági státuszt kapjon, de egyértelműen nem volt egyhangú vélemény. Én sem gondolom úgy magam részéről, és valamilyen finom megoldást kell találnunk erre. Most azonban csak annyit mondhatok, hogy legyenek türelmesek, a bizottság hamarosan javaslattal áll elő, és ahogy említettem, nyilván ismerik a véleményemet, egy-két héten belül meg kell, hogy legyen a kompromisszum, és szerintem meg is lesz. Hú, túl sok a papír itt előttem. COSMA és EFSI. Először is. Már látjuk az első eredményeit ennek az alapnak, amit ipari termékekre is fel lehet használni, ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy szükség van ipari projektekre is, nem csak infrastruktúrálisakra. A tagállamoknak javaslatokat kell benyújtaniuk, és ez így is van. Még ugyan túl sok nem született, de azért azt is el kell mondani, hogy ott van a lehetőség a KKV-k számára is. Egy negyede a pénznek a KKV-k számára van félretéve, úgyhogy ez óriási lehetőség számukra. Most ott vannak a nemzeti közvetítők, a tagállamokban, és persze ez felgyorsítja a folyamatot, az infrastruktúra sokkal gyorsabban működik. Koszma. Megint csak el kell mondanom, nyíltam, nem vagyok egészen elégedett azzal, ahogyan a kozna működik, jó eszköz ez, 2,8 milliárdos, de támogatnunk kell, mindenképpen megpróbálunk valamit tenni, nem azzal, ahogyan a pénz mozog, a fő kritériumok, a fő kedvezményezettek vonatkozásában mm, talán a digitális, innovatívabb részére kellene jobban koncentrálni a gazdaságunknak. És aztán ott van a on, uh, on railway industry, I, I... Vasút. Vendel asszony, nagyon fontos volt, amit mondott. A negyedik vasúti csomag elkészült, most már működik is részben, az állami magánszféra összefogása, talán sikerül így a versenyképességünkön innovatív lehetőségenken javítani. Itt csak annyit tudok mondani, hogy kész vagyok önökkel együttműködni. A bizottság álláspontját hallották a múlt héten a plenárison, és ahogy említettem, ezek a kezdeményezések, tehát hogy a vasútra térjünk át, és a negyedik vasúti csomag, a vasúti ellátási lánc versenyképességét kívánja javítani. Mit hagytam ki? On firearms. Persze, a fegyverek, a fegyverekről még nem beszéltünk. A javaslatot a tagállamokból származó legjobb javaslatokra, megoldásokra építettük, az Európai Parlament és a tanács asztalán van a dosszié. A június 9-i BIUT tanács, bel- és igazságügyi tanács, tanács egy általános megközelítésben egyezett meg. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti megoldások nem elegendőek, tehát a legjobb gyakorlatokat ötvöztük egy csomagban. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ismerem a vadászok álláspontját de valóban arra kérem önöket, hogy fogadják majd el ezt a csomagot. I think it's more or less everything. Aha, benchmark on, on, uh, on ETS. Uh, ja igen, az ETS küszöb vagy benchmark. Ez is a társ jogalkotók kezében van ez a javaslat. Ahogy mondtam, én személyesen és szolgálataim aktívan részt veszünk a tanácsi etés vitában. És elmondom még egyszer, amit már többször elmondtam. Könnyű persze a bizottságot a javaslataiért támadni. De Mindenki tudhatja, vagy tudja, hogy az első javaslatok, kat az első ötleteket a tanács határozza meg magas szinten. Tehát, hogyha miniszterek az iparért vagy a gazdaságért felelős miniszterek eh, agályoskodnak az ET és intézkedéseink kapcsán, akkor jelzem, hogy az megállapodások mint a párizsi, vagy az LTS e és energia megállapodások adják munkánk alapját, ez utóbbiakat is voltak éppen az Európai Tanács hozza. Egy szabad szóval a bizottság voltak éppen csak végrehajtói szerepet játszik, ezért nem tartom tisztességesnek, hogy a bizottságot támadják, bár azt kell, hogy mondjam, hogy mindig az ipar oldalán állok, bár az is igaz, hogy változik a virág, és néhány év 20-30 év múlva az iparunk teljesen másként fog kinézni, hogyha a szénre kérdeznek rá, azt hiszem, hogy közösen a tagállamokkal olyan stratégián kell dolgoznunk, hogy hogyan lehet átalakítani iparunkat és energiaellátási rendszerünket megfelelve az elkövetkező évek kihívásainak. Ezt az energiapiaci unióban Unió tervezetében, illetve a sok más bizottsági tervezetben célba vettük, így számomra az ipar abszolút prioritással bír. Köszönöm szépen, biztos asszony, a válaszait. Biztos vagyok bennem, hogy őszre kell majd a következő találkozónkat be iktatni, hiszen fel kell készülnünk 2017-re is egy szélesebb körű vita veszi akkor kezdetét. Köszönjük kollégák, a kollégáknak, köszönöm a biztos asszonynak, minden jót kívánok. Még idén szeretnénk látni a struktúrált párbeszéd keretén belül. Köszönjük szépen! Dziękuję Ci. Um, Hölgyeim és uraim, képviselőtársaim! A következő napi rendi pont az ITER bizottság 2017. évi költségvetéssel kapcsolatos prioritásai. Említettem, épp egy perc, hogy fel kell készülnünk a 2017-es évre. A bizottság a tanács és a parlament programjára. És a struktúra párbeszédre, 17-ben is a biztosokkal, de a költségvetés kérdése is nagyon fontos szerepet fog játszani. Ezért most Jens Geyerrel cserélünk eszmét, aki a költségvetési szakbizottság előadója a 2017-es költségvetés előadója, jelentéstevője. Kedves barátaim, kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy hagyják el a termet. Um, well, Mr. De Geyer is together, but you would like to say something very quickly? Yeah. Kéri a szót, kollégám, tessék. Nem csak egy általános kérdésem van, elnök úr, nem akarom megakasztani a munkát. Nem tudom, hogy itt van Geyer kollega? Az elnök a mikrofonon kívül mond valamit, ezt nem érti Tolja asszony, meg a tolmácsok sem. Végezetül teszem akkor fel a kérdést, így Patricia tolja. Végezetül, tehát végül, majd felteszem a kérdést. Az elnök továbbra is mikrofon nélkül beszél, Tolja asszony annyit mond. Ha megengedi elnök úr, akkor csupán annyit szeretnék mondani, hogy néha előfordul, nem is néha, hanem gyakran előfordul, hogy kérdéseinkre nem kapunk választ. Lehet, hogy nem értette meg a, a kérdésünket a biztos asszony. Feltettem egy kérdést, nem kaptam rá választ. Hát előbb vagy utóbb biztosítani kell, hogy a biztosok, a bizottság tagjai, a szakértők, hogyha ide jönnek és kérdést intéznek hozzájuk, adjanak választ kérdésem világos volt. Ha nem volt világos, mondja azt, hogy tisztelt tolja képviselő, hogy nem értettem a kérdését. De hát úgy gondolom, hogy ennyit tisztelettel tartozunk egymásnak, hiszen több kérdésre a biztos az, hogy nem válaszolt, sajnálom, de hát ez így elfogadhatatlan. Uh, well, uh, uh, as a matter of fact, I don't remember all. Hát én nem, ér, nem emlékszem minden kérdésre, Ilyen módon nagyon nehezen tudok válaszolni arra, hogy minden kérdésre válaszoltál biztos, vagy sem. Alelnök asszony. Azonban teljesen nyilvánvaló, hogy minden a jövendőbeli ülésen, ahol a biztos jön, a biztos zárszava előtt még egyszer a képviselőkre nézek, és megkérdezem önöket, hogy meg akarják-e ismételni a kérdésüket, hiszen nem kaptunk választ rá és csak ezután lesz majd világos, hogy jól jártunk el. Hiszen néha az kollégák jelzik, hogy ügyelendi felvetésük van, vagy pedig egy további kérdésük van a biztos zár szava után, és megadom nekik a szót, de most nem kérte senki így a szót, miután a biztos asszony megtartotta az árszavát. A jövőben azonban A jövőben tehát meg fogom kérdezni a kollégákat, hogy van-e további kérdésük. Ez lesz a mi a módszerünk. Köszönöm, Tolja asszony, nagyszerű javaslat volt ez, ezt követni fogjuk. Mert úgy látom, hogy nincs elég bátorság önben, hogy feltegye ezt a kérdést, mondja kacagva az elnök. Nem a bátorság hiánya, csupán a jól neveltség tartott vissza, így tolja asszony. Tehogy, tehát lássuk a 2017-es költségvetést, a trialógushoz adott mandátumról ma délelőtt szavaztunk, mint emlékeznek rá. Nagyon fontos ez, hogy prioritást tudjunk kialakítani legfontosabb témáinkban megfelelő választ kapjunk a kérdéseinkre. Emlékeztetek mindenkit, hogy a bizottság a 2017-es költségvetés tervezetet július 1-én terjeszti elő egy hónappal később, mint ahogy ezt tervezték. Az ITRE módosítók határidejének benyújtása 7. hó 5-e lesz, déli 12 óra. elhalasztottuk a vitát, elhalasztottuk a határidőt is. Az ITRE szakbizottságban július 12-én szavazunk. Kedves kollégák, ez nagyon fontos, amit most mondok. Kérem, hogy a módosítóikat angolul írják meg. But we cannot eh, translate them Tudom, hogy ez nehézséget okoz önök számára, de nem tudjuk lefordítani ezeket a módosítókat. Három hétre van szükség a módosítók lefordításához. Hogyha csak néhány nap áll rendelkezésre, akkor valóban arra van szükségünk, hogy minden módosítót angolul nyújtsanak be. Kérem, hogy erre készüljenek fel. 12 o'clock. Let me, let me say. yeah. Annyit szeretnék még elmondani, hogy nincs sok időnk. Július 13-án már az első triadógust is megtartjuk. Általános ajánlást fogadunk el, amelyben megjelenik az ítere véleménye a fő előadó, a Költségvetési Szakbizottság előadója. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ITRE prioritásai megjelenjenek ebben a dossziében. Ez az ügy tehát nagyon fontos számunkra, az ITRE számára, hiszen az előadónk a felelős előadó az ajánlásaiban is megfogalmazhatja, majd az itt megfogalmazottakat. Geyer úr, önnek megadom a szót. Tessék, parancsoljon, Geyer úr. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon pontosan foglalta össze a helyzetet. Voltak éppen már három hete dolgoznunk kellene ezen az ügyön, a költségvetés tervezetén, a 2016-os bizottsági javaslattal már három hete foglalkoznunk kellene. De négy héttel elhalasztott a bizottság a publikációt. Hivatalosan az érveltek, hogy a bizottság a menekült politika költségeinek eh, kiszámításával eh, még eh, késedelmet szenvedett. Mindez azonban nem függ össze azzal, hogy ez a brit referendum után van, mondom ezt ironikusan, de azért, hogyha valaki ilyen módon, ilyen irányba gyanakszik, az biztos, hogy igazságtalanul jár el az ártatlan bizottsággal erről szó sincs, távol legyen mondhatni. Az Európai Parlament április vége óta az akkora plenárisan meghozott döntés alapján világosan megfogalmazta az elvárásait. Iránymutatásokat fogalmaztunk el a 2017-es költségvetésről, és örülök annak, hogy a tisztelt ház széles körű támogatását élvezte. El, élvezték ezek az iránymutatások a költségvetés elfogadásáig, még reményeink szerint az év végéig ezek az iránymutatások kísérnek majd bennünket munkánkban. Még arra szabad emlékeztetnem önöket, hogy a 2016-os költségvetés, melyet most valósítunk meg, óriási kihívások előtt áll. Utalok ezzel összefüggésben az a nagy pénzigényre vagy költségvetési igényre, amely a négyes fejezetben az ügyő külpolitika jelentkezett, valamint a hármas kategóriában ez a belpolitika. A menekült kérdés okán egyrészt ugye a menekültek a menedékkérők elindulásának okát próbáljuk kiköszöbölni, másrészt pedig rendészeti és idegenrészeti és integratív feladataink vannak. A 2016-os költségvetés ezért van, volt és van feszült helyzetben. A krízisek mind folytatódnak. Örülnék, ha optimistább volnék, ahogyan a jövőbe tekintek, de sajnos nem lehetek az. Sajnos nem látszik, hogy a menekült válság okai megoldódnának, ezért abból indulhatunk ki, hogy um, a 2016-ban látott kihívások vélhetőleg 2017-ben is velünk lesznek, megfelelő terhet róva a költségvetésre. Mi több, egy-két tagállamban még a gazdasági válság hatásait sem haladtuk meg. És utalni szeretnék arra is, hogy milyen politikai közegben az intézmények milyen egyensúlyában kell a felkészülnünk a költségvetésre. A meglévő középtávú pénzügyi kerettel, kerettel az Európai Parlament speciális pénzintézkedéseket fogadott el, tisztázatlan ugyanakkor, hogy a költségvetés felső határain túl lehet-e lépni a megfogalmazás, melyet a költségvetési határozatban elfogadtunk, az above and beyond megfogalmazás a költségvetési terek kerek fölött lenne, vagy pedig ezt nem tudjuk, vagy pedig tényleg be kellett tartani ezeket a kereteket. A költségvetés már most is összeomlott volna, hogyha az Európai Parlament ezen speciális eszközöket nem fogadta volna el. Ez az egyik kontextus, melyet látni kell a második kontextus, és ez már a napi, az önök szakbizottságának napi munkájára utal. Másik szempont tehát az, hogy még mindig van arra pénz, hogy az FC garanciáját szolgáló ö, költségvetési ö, sorokat biztosítsuk. 3,38 eurót mobilizáltunk, tehát a 8 millió mobilizálásaig még van lehetőségünk. És akkor arról még besz, nem beszéltem, hogy a törökországi eszköz vagy más kihívások kezelése mennyibe fog kerülni a költségvetésnek. Számomra egyre világosabb tehát, hogy a jelenlegi középtávú pénzügyi keret túl optimista. A 2013-as pozitív politikai helyzetben egész jól nézett ki ez a költségvetés, de azóta olyan krízisek és kihívások jelentkeztek, amelyek valóban eh, szétszakítani látszanak a költségvetést. Mindezt kihangsúlyoztuk a guideline-okban, az iránymutatásokban, és beszéltünk arról is, hogy a költségvetés európai többletértékét úgy lehet kidomborítani, hogy a költségvetés felhasználását a gazdaságpolitikai jelentésekkel kapcsoljuk össze, a bizottság által készített jelentőségekkel. Létezik ugye az gazdasági előrejelzés. Létezik az éves növekedési jelentés. Létezik az európai szemeszter. Úgy gondolom, hogy helyes volna minél több szinergiát kiváltani a költségvetés és a ezen jelentésekben formát öltő különböző gazdaságpolitikai eszközök között. Nem azt mondom, hogy egy az egyben át kellene venni az ország-specifikus ajánlásokat, de hogy az ország specifikus ajánlásokban foglaltakat jobban vegyük figyelembe, ezt célra vezetőnek tartom. És az Európai Parlament az iránymutatásokban erről is szólt. Mindehez Hozzátartozik még, hogy az Európa 2020-as stratégia súlypontjai is feladatokat rónak ránk, például az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, melyet tovább kell fejleszteni, a szegénység elleni harc, mely az Európa 2020-as stratégia célja, és főleg a gyermekek területen kellene áttörést elérni itt. Egy kis megoldás a kifizetések helyzetében, e, egy kis enyhülés a kifizetések helyzetében jelentkezett. Csökkent a ki nem fizetett e, e, ki nem fizetett kötelezettségek összegem, de a 907 milliárdos kifizetési jogosultságok, és, illetve költségvetési keret és a 957 milliárdos kifizetési jogosultságok között még mindig egy szinte 50 milliárdos uh, hiány mutatkozik. Azonban azzal számolni, hogy egy ilyen nagy beruházási program csődöt mond, hiba volna. 2017-ben ez még nem fog bennünket szorítani, de az elkövetkező években a ki nem fizetett számlák hulláma maga alá temethet bennünket. Ezek azok a keretfeltételek, amelyek között dolgozunk, és ezekkel próbáljuk kialakítani a költségvetést, és most kíváncsi vagyok a vitára. Köszönöm szépen. Most akkor a bizottsági véleménnyel kezdeném, amelyet ugye ma délőtt fogadtunk el. A legfontosabb gondolatokat emelném ki. Az ITER bizottság a 2017-es költségvetésben támogatja. Sustainable, smart and knowledge-based. A tudás alapú fenntartható fejlesztést, és ennek a finanszírozását garantálnunk kell. A több éves programok keretén belül, mint a COSMA vagy a 2020-as Horizon program. Nyilván ezzel együtt is lesznek még majd bajok. Kérjük, hogy a Horizont 2020 összekötési eszközre vonatkozó költségvetési sorait revideálják. Ez világos. És az ENISA programét is, ami a hálózati biztonságért felelős ügynökség. Nagyon komolyan gondoljuk, ha komolyan gondoljuk, akkor komolyan gondoljuk a digitális belső piacot, és ha ennek egyértelmű folyamánya, hogy a biztonságra is odafigyeljünk. Az energiaipar területén ki akarjuk teljesíteni az energia belső piacát, hiszen enélkül a belső piac általában nem teljes. Ezek közös érdekeket szolgáló projektek. az energia hordozók diversifikációja és összekötése. Itt főleg a gáz és az villamos áramhálózatokról beszélek. Aztán ott van az ASZER ügynökség, amely az energia szabályozókat összefogó think tank, és az energia piac szempontjából is nagyon fontos mutatókat generál. Tehát őket is fel kell karolnunk, az Enisszát és az Asszát, és oda kell figyelnünk az ITER programra, lesz a közeljövőben néhány döntés ebben a témában. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, és nagyon oda kell erre figyelni. És Georgieva alelnök és biztos asszony pedig azt mondja, hogy az eredményorientált költségvetést kell megvalósítani. Mit jelent ez az ITRE vonatkozásában? Aztán a szinergiák a Horizont 2020-on belül is nagyon fontosak. A kutatás, innováció területén egyéb felmerülő források az okos specializáció vonatkozásában különösen fontos. dolog. Ma délelőtt erről éppen szavaztunk. Most akkor az ITRE bizottság tagjainak adom meg a lehetőséget, hogy elmondják a véleményüket. Ki szeretne ehhez hozzászólni? Kappelasszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Gájer úrnak is köszönöm. Nyílt megfogalmazott realista véleményét, ami a 2016-os és utáni költségvetésre vonatkozik. Mindig jó a realisztikus megközelítés, nincs értelme szépítgetni a dolgokat, maradjunk a realitás talaján. Az elnök úr is említette, és ön is, hogy az 50 milliárdos többlet a kifizetési oldalon csak akkor költődik el jól, hogyha eredményorientáltan tervezik meg az elköltését, miközben figyelemmel vannak a digitalizáció, az ITRE céljaira, ITER céljaira, és ez a minimálisan szükséges összeg a digitális unió végrehajtásának beindítására és a alapvető infrastruktúrák megteremtésére még biztos, hogy nem kevesebbre, hanem többre van szükség, mert óriásiak a kihívások a középtávú tervezésben. Az ITRE és elnökünk is leszögezte, hogy a, amikor a háromoldalú egyeztetésre megadtuk a mandátumot, hogy tudatában vagyunk tehát, hogy mekkorák ezek a kihívások, mekkorák a költségei ennek, és meg kell oldani ezt a költségvetés kérdést, nem lesz könnyű, itt a parlamenten belül sem, de harcolni kell érte, nem látjuk még, hogy mit sikerül majd elérni. Mindenkinek sok sikert kívánok ehhez. Maragall úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Azt áttérnék spanyol nyelvre. Gájer úr kifejtette, hogy az eredményorientált költségvetés amely mellett a bizottság is elkötelezte magát, egyelőre nincs kész. Késedelemben vagyunk. Van, aki ráadásul egyéb politikai céloknak akarta mindezt alárendelni, például a migrációs ö, problémának, és azt sem hiszem, hogy A brit népszavazás kapcsán túlzottan óvatoskodnunk kéne, ne hagyjuk megfélemlíteni magunkat, mert ez visszaüthet. Gájer úr, követtem, amit mondott, és egyetértek az értékelésével, csak mégis lenne néhány kiegészítő megjegyzésem, amit az elnök úr is egyébként már vázolt. Jövőre lesz a többéves költségvetés revíziója. Lehet, hogy ezt sokan formális eljárásnak tekintik, de nem mindegy, hogy hogyan járunk el. Aztán nehéz tárgyalásaink lesznek az év során. Amit Buzek úr mondott, az mind rendben is van, de ha lebontjuk a konkrétumokra a problémákat, akkor látható, hogy úgy kell felépnünk, hogy az EU 2020-as stratégiájára hivatkozva az innovációt állítsuk az előtérbe. Az oktatási, kutatási programokat igyekezünk megvalósítani. A Horizont 2020-on belül is úgy fogalmazzunk, hogy a több éves költségvetés során se kerüljünk majd hátrányba a revízió során. Energiákról beszélünk, energiahordozókról. De a kohézió és a versenyképességi fejezetek kapcsán is felmerül a téma, és meg kell teremtenünk azokon a területeken is az egyensúlyt, illetve hangoztatnunk kell érdekeinket. A pénzügyi támogatások nem tekinthetők univerzális válaszoknak. Nem fognak minden problémát megoldani. Ez FC finanszírozása sem kivétel ez alól. 2020 után is konkrét célokat kell megfogalmazni. Attól tartok, hogy ma délelőtt sem döntöttünk minden esetben jól. Én ugye támogattam a kompromisszumokat, de az ITER kapcsán nem csak az elővigyázatossági elvről kellett volna beszélnünk, hanem arról is minden felvetésről, amit az auditorok, a számvevők vetettek föl. Roy úr, köszönöm szépen, Geyer úr. A pénzügyi kérdéseket mindig nyíltan kell kezelni. Ha azt hallom, hogy 50 milliárddal többet adtunk ki, akkor nem látom azt, hogy a következő évek során ez a probléma hogy lesz kezelhető. Ez elsősorban a költségvetési bizottság dolga, hogy elgondolkodjon, hogy hogyan lehet takarékoskodni, és nagyon is el tudom képzelni, hogy be akarnak majd nyúlni a dolgainkba, hiszen elköltetlen pénzek vannak ennek súlyos következményei lehetnek. Benito Ziloaga kap szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Pillanatilag arra kell koncentrálnunk, hogy miről beszéljünk a jövő évi költségvetésből. Tehát arról, hogy mi a fontos számunkra, mik a céljaink, de hogyha nincs hozzá költségvetési sor, akkor minden csak papíron marad. Úgyhogy fontos a költségvetésről lefolytatott vita a kiadások, de bevételek szempontjából is. Ezért mi egyrészt amellett vagyunk, hogy növeljük az Európai Uniós költségvetést, de ugyanakkor a költségvetés rugalmasabb legyen hogy olyan helyzetekkel meg tudjunk birkozni, amelyek a válságos időket hozták, például a bevándorlás kérdése. Aztán nem szabad a magánberuházási pénzügyi eszközöktől függeni, legalábbis ilyen, ilyen mértékben. Mert ugye a projektek nyereségessége a lényeg itt, nem pedig az, hogy mit hoz az állampolgároknak. Úgyhogy ezt a vitát le kell folytatni, és össze kell kapcsolni az ózonnal kapcsolatos költségvetési vitáról. Val. Ami a kiadásokat illeti. A módosító indítványainkban is ezt próbáltuk megvédeni és képviselni. Szükség van arra, hogy növeljük a költségvetést, a beruházás sok terén a Horizont 2020-as költségvetése csökkent, ez pedig nem jó, mert nem lesz elegendő pénzforrás az ipar számára, pedig erre szükségünk van. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról a célról sem, hogy sokkal fenntarthatóbb termelési rendszerünk legyen. Tehát először is létre kell hozni ezt a termelési rendszert, ezt az új termelési rendszert, melynek szerintünk a megújuló energiákon kell alapulnia. Nem csak olyanokra gondolok, mint például az ITER, vagy rendkívül fontos gázvezetékrendszer, olyanra is szükség van, amely évről évre fontos számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gájer kollega. Záró megjegyzések, illetve talán válaszok. Köszönöm szépen, rövid leszek. A vélemények is, amelyeket írományokat leadtunk, azok alapján én, mint póttag itt az ittében azt kérdezném, bár azt kérdezném tehát, hogy azok alapján, amit Roy úr szájából hallottunk, hogy mit kezdjek azzal a sok-sok igényel, amit a sok-sok szakbizottság hozzám hoz, ezekkel az igényekkel. Mindegyiknek nem fogok tudni megfelelni, mindegyik szakbizottságnak nem tudunk karácsony ajándékot adni, ha már a nyílt beszédről van szó. És a fő probléma, Royal úr, nem abban van, hogy nem, ne tudnánk megtakarítani pénzt, hanem inkább abban áll, hogy a tagállamok azt mondják, hogy az EU kevesebb pénzből gazdálkodjon, ugyanakkor 2013 óta minden politikai kihívás esetén ugyanakkor meg azt mondják, hogy oldja meg az EU. Tehát kevesebb pénzt kaptok, de több feladatot. Ez biztos, hogy egy bizonyos ideig tűrhető, de elő, eljön majd az az időpont, amikor tűrhetetlenné válik, és akkor mondják meg a tagállamok, hogy mi az, amit nem szeretnének, hogy az EU csináljon, de egyébként ne vonjanak el pénzt, miközben EU-ra hárítanak feladatokat. Ilyen feladat, ami a szerződésből hárul ránk, ilyen feladat, amit a tanácsi határozatok rónak a nyakunkba, az EU nyakába, és egyre komolytalanabb így a költségvetési politika, hogy egyfelől úgy döntöttünk, hogy, hogy 600 ezer menekültet befogadunk, de pénzt erre nem adunk. Ezt még egy hirtelen válsághelyzetben lehet mondani, de előbb-utóbb a pénzeket hozzá kell rendelni a feladatokhoz, mert egyébként nem komoly ez a fajta gondolkodás. És azt kell mondani, hogy jó, akkor most megteszünk mindent, hogy a döntéseinket megvalósítsuk és végrehajthatóvá tegyük. A költségvetési hatalomnak ugye van egy másik ága is, persze, de egyszerűen túl sok labda van a levegőben ahhoz, hogy egy zsonglőr végül is aztán ne el a labdát. Ami az itert illeti, én a mi bizottságunkban különösen több ö, nyíltságot kérnék, és realizmust. Ez a projekt, és ezt nyilvántal megmondom, támogatom én a projektet, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk. És ugye nem kaptam meg a mentesítés sem az ITER vívő ügynökség. Most, ha az Európai Bizottsággal arra a következtetésre jutnánk, hogy 2017-ben az ITER-nek kevesebb pénzt kell adni, mint eddig, mert a végrehajtásban a késedelmek olyan nagyok, hogy ez már tűrhetetlen, és mondom, emiatt elveszünk pénzt az itertől, hogy másra költsük, akkor ez nem a projekttel szembeni bizalmatlanság, és nem is a végkezdete, hanem észszerű, költségvetési döntés. Mert ha látható, hogy nincs ennyi pénzre szükség, nem tudják elkölteni, akkor máshova kell a pénzt tenni. Ez teljesen tiszta logika. Ezért eh, kérem önöket, hogy az ITER-t e próbálják egy kicsit előítéletmentesen költségvetés szempontból is látni. Ha ez előfordulna, már pedig várható, hogy az ITER kevesebb pénzt kap, akkor tudjanak költségvetési fejjel is gondolkodni. Személy szerint én nem vonom kétségbe az ITER céljait, csak ezt a fajta logikát is látni kell. Nem lehet tabuizálni semmilyen projektet. Márgál kolléga elmondta, és mi ismerjük egymást a Költségvetési Bizottságból, hogy igen, a pénzügyi támogatással nem lehet mindent megoldani, igaz. Sok helyen tudat alatt is úgy gondolkodunk, hogy majd ha több pénzt teszünk valahova, akkor az jobb lesz. A pénzügyi támogatások néha elérik ezt a hatást, igen, de sok költségvető, vagy a költségvetési szakemberek szempontját hagyd tegyem ide az ITRE bizottság elé is. Az, hogy a pénzt ö, automatikussá is lehet tenni, ö, de ez, ez pont azt a vitát generál egyes tagállamokban, hogy ezt már ők nem tudják vállalni. És egyre, és ö, jogosan mondják, hogy ezt a lufit nem lehet jobban összenyomni, és kérem a kollégáktól, hogy otthon sem mondjanak más, mint amit itt vallanak. Ha itt azt gondoljuk, hogy az európai költségvetés egyszerűen nem elég most már a sok feladatra, amit ö, neki szánnak, akkor otthon is merjék azt mondani, hogy erre vagy arra nincs pénz, vagy pénzt kell teremteni hozzá. Tehát ne mondják otthon már majd azt, hogy az EU tele van pénzzel, és képtelen elkölteni azt, ha itt ennek a fordítottját vallják. Ez nem fair, és ez okozza egyébként nem csak ez részben, de részben ez okozza az Európába vetett bizalom megrendülését, mert maguk a politikusok is kétféleképpen kommunikálnak Európáról, attól függően, hogy éppen hol vannak. Köszönöm. Thank you very much, colleague for, for... Köszönöm, kedves kollega, a megjegyzéseit. Ezek rendkívül fontosak mindannyiunk számára. Rendkívül komolyak. Rendkívül fontos, hogy nyitottak legyünk egymás között, bízzunk egymásban. Biztos vagyok benne, hogy ezek a legfontosabb a gondolatai a bevezetőjéből, az elszavából ez derült ki. Nagyon komolyan vesszük ezeket, tudván, hogy szakbizottságunk szempontjából az ön prioritásai a legfontosabbak. Még egyszer köszönöm, kollega. Következik a következő napi rendi pontunk, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ez a címe. Egy új rendeletről van szó, a 2010-est követően. Már is, hadd mondjam el, kedves kollégák, néhány szóban, hogy mennyire nyilvánvaló témáról van szó. A jelentés tervezett minden nyelvre történő fordításra néhány nappal ezelőtt fejeződött be, az Európai Parlament weboldalán elérhető. Ami engem illet, mint előadót, a legfontosabb dolog, ugyanis jogalkotói témáról van szó, fontos tehát tudnunk, hogy mi az általános megközelítésünk, amit javasolok. Az új rendeletben három olyan dolog van, ami az előzőben nem volt benne. Háromat szeretnék csak kiemelni, tehát nem akarok részletekbe bocsátkozni. Mindkét rendelet, főleg a legfrissebb, piaci megoldásokon kell, hogy alapuljon, mert ezek a legfontosabbak, mindig is. Nem változott meg a véleményünk. Azonban három dologról van szó. Az előző rendeletben, ami a tagállamok számára biztosított ellátás biztonságát illeti, A 194-es cikkben egyértelműen fogalmaz, a tagállamok számára az ellátás biztonsága közös feladatkör tagállami és Európai Uniós hatáskör. Tehát, először is, ami a régiókat illeti. Szerintem ez a megfelelő irány, És hogyha EU-s szinten akarunk gondolkodni, nem pedig nemzeti szinten, hogy a biztonságunkat biztosíthassuk, végül is szükség van arra, hogy ebbe az irányba induljunk el. Ennek meg kell felelni az alapszerződésnek. De annak érdekében, hogy a legtöbb előnyt élvezhessék a régió, és meglegyen a régiók közötti együttműködés, illetve a tagállamok közötti rugalmas együttműködés, hozzátettem azt, hogy van egy sürgőségi ellátási folyosó, létrehozását. Az átvételi rendszeri operátorokkal együttműködve. Itt arról van szó, hogy ezeket a folyosókat meg kell találni, és lehetővé tenni a közöttük levő koordinációt. Tehát a folyosók között néha néhány ezer kilométernyi távolságról beszélünk. Nem feltétlenül új ö, csővezeték építéséről van szó. Néha szükség van határokon átnyúló kapcsolatok kialakítására, ö, csővezetékek építésére. Az újdonság az, hogy a már létezőket kell kihasználni. És aztán egy vagy két tagállam amely egy ilyen ö, útvonal mentén található, és amelynek együttműködése csökkentheti egy jelentős ö, gázellátási válság potenciális lehetőségét és ennek hatását kéne, hogy csökkentse. Miért jelentősről beszélünk? Mert ha lehet, minél többet kell elkerülnünk a nehéz helyzetek közül, mégpedig annak segítségével, hogyha a piac jól működik. Második dolog a szolidaritás. Minden egyes tagállamnak meg kell, el kell végezni a házi feladatát, hogy minél ellenállóbb legyen. Azonban, ha ez nem elég, akkor a szolidaritási klauzát kell utolsó mentségként felhasználni. Így a szolidaritástól, mint értéktől eltávolodunk a szolidaritásig, mint jogi eszközig. Persze harmonizált definíciót javasoltam, hogy csak nagyon kevés gázfogyasztó kerüljön ebbe a csoportba. A számok nem ugyanazok minden tagállam esetében, de a fogyasztók számára igen. A definíciót javasoltam, hogy minimálisra csökkentsük az ilyen fogyasztók számát. A harmadik dolog az átláthatóság. Ez nagyon szorosan kapcsolódik a már létező EU jogszabályoknak való teljes megfelelésnek átláthatósági és jelzési kötelezettségre van szükség, főleg fontos kereskedelmi szerződések esetében olyan partnerekkel, akik nem az Európai Unióban találhatók, mert ugye erről van szó, nem a belső ellátásról. Tehát ezt definiáltam, és egyébként ezt a bizottság is javasolta. Javaslom, hogy a 40%-os fogyasztást 40%-os importa cseréljük fel, és outside partnert használjunk terminológiaként. Ugyanolyan szabályoknak megfelelően, ahogy ezt a belső ellátókra alkalmazzuk, szolgáltatókra. Ezek a legfontosabb pontok, ez a három, és a változtatások összehasonlítva az előző rendelettel. Árnyékjelentés készítő Griffin asszony, szocialista frakció. I would like to thank Jerzy for his work on this. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyire bevonta az árnyék jelentéstevőket. Úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóság szempontját meg kell erősíteni, az energiahatékonyság abszolút kulcsjelentőségű, és persze a gáz import függőség kérdése is az energiahatékonyság. A gáz igényt is befolyásolni fogja, és úgy gondoljuk, hogy az EU energia és éghajlat céljait is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy csökkentsük a gázfogyasztást illetve a gázfogyasztással lehet elérni ezeket a célokat. És a carbon lokint is meg kell akadályozni. Úgy gondoljuk, hogy integráltabb megközelítés kell a gáz és az elektromos áram felhasználása között, amikor a gázállátás biztonságáról beszélünk. Végezetül pedig teljesen egyetértek a regionális együttműködésről mondottakkal, illetve az emergency koridorok, a vészhelyzeti koridorok kapcsán. A nemzeti terveket a regionális tervek nem helyettesíthetik. Az első lépést mindenképpen a nemzeti terveknek kell biztosítaniuk, de a spillóverek, a többletek helyes felhasználása megerősített együttműködést tesz szükségessé az EU szintjén, és így segíthetünk a gáz válság kialakulásának megelőzésében. Kár volna, hogyha tovább akadályoznak az EU együttműk, az EU-n belüli együttműködést eh, az ellátás biztonsága megteremtése érdekében. Fontos, hogy tisztázzuk, hogy eh, ezek a szabályok ne korlátozzák az egyes tagállamok külső harmadik államokkal való együttműködési lehetőségét. Köszönöm szépen, Cseszek úr, parancsoljon ön szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az előadónknak, hogy bemutatta ezt a, ezt a tervezetet. Látjuk, hogy ez egy teljesen átfogó és egyben nagyon jó szöveg. Röviden bemutatnám a saját véleményemet a tervezetről. Úgy gondolom, hogy a projekt legfőbb célja éppen az kell, hogy legyen, hogy um, a kitettségünket csökkentsük, fontos, hogy harmonizáljuk a beszállítási normákat, kialakítsuk a védelemre szoruló fogyasztót, és megerősítsük a tagállamok közötti szolidaritást, hogyha valamilyen szélsőséges helyzet jön létre. Ezeket mind említettem ugyanakkor a hosszú távú kontraktusok, szerződéseket átláthatóvá kell tenni a harmadik államokból jövő szolgáltatókkal. Egyetértek a regionalizációról és a szolidaritási záradékról mondottakkal. Vannak olyan EU-s régiók, amelyek egyedül nem tudják megoldani a helyzetet, erről a bizottsági stressztesztben olvashatunk. A jelentés tervezetben szolgáló megoldások jó alapját adják a helyes megoldásnak. Akkor, amikor bizonyos kérdéseket megvizsgálunk, fontos, hogy egy-két elemről ne feledkezzünk meg. Egyetértek abban, hogy az együttműködés szintje a tagállamok között jelenleg nem kielégítő, és ezért a megerősített együttműködési mechanizmusokra van szükség, például a regionális csoportok létrehozására, a regionális együttű felkészülésre, valamint a kockázat eh, felmérésnek regionális kialakítására, országos és regionális szinten van erre szükség. Meg kell erősítenünk a krízis helyzetekben eh, érvényes szabályokat, szolidaritási mechanizmusokat kell bevezetnünk, és a szolidaritási záradékot a rendeletben kell megjelenítenünk, mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy itt megosztott hatáskörről van szó, és ezért az együttműködés, a szolidaritás alapján kell állnunk. Örülök, hogy elkezdtük a szerződések és a megállapodások transzparenciájáról, átláthatóságáról szóló tárgyalást. Úgy gondolom, hogy az EU-n kívüli beszállítókkal való szerződéseket átláthatóvá kell tenni. Természetesen még sok más elem is fontos ebben a jelentésben, de egy-két módosítót is benyújtok, amelyekkel hozzájel szeretnék járulni az energia biztonság megteremtéséhez. Peterzen úr az ALDE részéről, aki Telicska urat képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt előadó úr. Kedves kollégák, Telicska úr nevében meg szeretném köszönni az erőfeszítését, e jelentés tervezett összeállításában. A földgázellátás biztonsága nagyon fontos kérdés, megosztó kérdés sokszor, és megfelelő piaci megközelítést igényel. Először is egy szélsőséges helyzetről szeretnék beszélni, amely évtizedenként egyszer jön létre statisztikailag. Ez nem egy normál eljárás, hanem kríziskezelési eljárás, és az ilyen esetben valóban szükséges a vészterv, és ebben az esetben a szolidaritási elvere is szükség van, és biztosítani kell a háztartások alapvető igényeit. Egyetértek a szolidaritási mechanizmusról mondottakkal, mint egy last resort mint egy utolsó lehetőség kell ezt tekinteni, de még itt is piaci alapú megközelítésre van szükség, és ha ez nem működik, akkor kell életbe léptetni a szolidaritási mechanizmust. Egy ilyen esetben a fair kompenzáció segít ki kompenzálni a károsultakat. Üdvözlöm az emergency koridorról mondottakat, stratégiai megközelítésre van itt szükség de ugyanakkor a jövendőbeli infrastruktúra lehetőségét is fel kell eh, mérni. Biztos vagyok benne, hogy Telicska kollégám örömmel működik majd együtt az előadókkal és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Jávor Benedek kap szót, aki Turmes urat képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Turmes úr nevében elnézést szeretnék kérni, hogy nem tudott eljönni a mai ülésre Próbálom összefoglalni az ő szavait. Az Energia Unió egy évvel ezelőtti létrehozása egy átfogó célt fogalmazott meg, a szolidaritás megteremtését és a bizalom megerősítését a tagállamok között. Éppen ezért a bizottság gázállátásról szóló javaslata nagyon jó javaslat, amely konkrét operatív mechanizmusokra váltja, fordítja le ezteket a céleket. A korábbi regionális együttműködési eljárást eh, és a szolidaritás szabályokba ölti. A regionális együttműködés tekintetében támogatjuk a bizottság megközelítését. Fontos, hogy a régió geográfiai földrajzi hatáját újra definiáljuk annak érdekében, hogy a tagállamok kellőképpen fel tudjanak lépni a kockázat megelőzés és az eh, preventív akciótervek területén a gázbiztonság veszélyeztetése túlmutat a határokon, éppen ezért a tagállamoknak közös szenáriókon és vélekedéseken kell dolgozniuk. Az a tekintetben mit tegyenek, hogyha veszélybe kerül az ellátás. Nem nemzeti megközelítésre van szüksége. Rendez, rendeletben stabil mechanizmust kell kialakítani, mely biztosítja, hogy a szolidaritás elve érvényesül. Ehhez szükség van arra, hogy meghatározzuk, hogy kik a védett fogyasztók, protective customer. Ez a kategória a fontos közszolgáltatásokra, a távfűtésekre és elsősorban a háztartásokra kell, hogy vonatkozzon. A szolidaritási elvet el kell fogadni, és kell egyenlő versenyt feltételeket kell biztosítani a tekintetben és hogy kit védünk és kit nem. Világos kompenzatív szabályokra van szükség, hogyha egy nem védett fogyasztó tól egy védett fogyasztó irányába irányítják át, főleg egy másik tagállamban élő védett fogyasztó irányába irányítják át a gázt, akkor kifizeti majd az így létrejött károkat. A javaslat meglehetősen gyengén fogalmaz e tekintetben. Néhány elem hiányzik a javaslatból, egyrészt az energia hatékonyság szempontja. Mi Azonban mélyen meg vagyunk róla győződve, hogy az energiahatékonyság és az energia takarékosság a leghatékonyabb eszközök a rendelet, kitér a csökkenő gáz készletekre, és a hatástal a kockázat tanulmányban is beszél erről, de ugyanakkor az energia hatékonyság szempontját nem eléggé domborítja ki. Másrészt a megújuló biogáz források is csökkenthetik az importoktól való függőtésünket, és ezt a szövegben jobban ki kellene domborítani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Benito Zilóaga kollega. Tessék, köszönöm szépen. Elnök úr, újjólag köszönöm a szót. Nos, mi Nem akarunk olyan sokat mondani a bizottság javaslatával kapcsolatban. Egyetértünk az előadóval, véleményével, az általa mondottakkal. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy érdemes azért eszmét cserélni ezekről a kérdésekről. Azt mondjam, hogy a bizottság általánosságban, azt halljuk, hogy a bizottság általánosságban a piaci megközelítésre épít, ez alapján, ebb, ez alól vonja ki a rendkívüli helyzetet, amelyet nem lehet már piaci megközelítéssel kezelni. Ez adja az egész bizottsági anyag alapját. És persze fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy a gáznak is, a gázfelhasználásnak is van éghajlatváltoztató hatása. Különböző gáz régiók működnek, és fontos, hogy a közöttük lévő infrastruktúrát megerősítsük, és lehetővé tegyük az együttműködést közöttük. Üdvözöljük, hogy a szolidaritási elvet felvették a szövegbe, ezt megítélésem szerint egy nagyon fontos pont, és úgy is gondolom, hogy tovább kell pontosítani, fejleszteni ezt a szempontot, hiszen éppen ez kell, hogy adja az európai energiapolitika alapját, főleg amikor krízis helyzeteket akarunk kezelni. a definíció fontos, hogy átfogó legyen, és éppen a legrászorultabbak védelmét biztosítsa. Elengedhetetlen az is, hogy a gázfogyasztás csökkentését szolgáló intézkedésekről is szóljon a szöveg. Tehát, hogy kevésbé függjünk a gázszállításoktól. Köszönöm, Kappel asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A három fő észrevétel, amely a jelenlegi bizottsági javaslatban szerepel lesz, mert kiemelte a régiók, a szolidaritás és az átláthatóság. A javaslatban valóban jól fogalmazták meg a régiók definíciós kritériumait, de persze felmerül, hogy ez milyen régiók ezek, Belgiumtól Portugáliáig terjedő Délnyugat-Európa, vagy Ausztriától Magyarországon át Szlovéniára és Olaszországra terjedő régióról beszélünk, nem tudom, hogy ez képviselhető-e, hiszen kevés az infrastruktúra éppen a régió országai között. Úgy gondolom, hogy bottom-up kellene itt felépíteni a megközelítést, ezt egy, egyébként ön is tette az Emergency Supplies Corridors-ról szólva. Így tényleg alulról építkezve lehet majd összekapcsolni a régiókat és az ellátás biztonságot megteremteni. Úgy gondolom tehát, hogy a stratégiát eh, figyelembe kell venni. A szolidaritás is nagyon fontos. A szolidaritás eh, az utolsó eh, forrás kell, hogy legyen, és éppen ezért fontos, hogy a szolidaritásra vonatkozó iránymutatásokat is megfogalmazzuk, máskülönben a szolidaritási esetben nem kellőképpen lehet eh, biztosítani az eljárást. A supply standardek, az ellátási normákat betarthatónak is kell tartani, ehhez szankciókat kell hozzá rendelni. A remit reportinggal lehet az átláthatóságot, a szerződések átláthatóságát biztosítani. Ez meghatározhatná azt, hogy a szerződés, a szállítási szerződések mely pontjáról kellene informálni, a szállítási mennyiségről, a volumenről, a határidőkről. És van itt még egy kérdés, amiről nem beszél a szöveg, a nemzeti szabályozó hatóságok szerepéről ezek a szabály a két 2079-es rendelet szól a nemzeti hatóságok szerepéről. Megengedhetetlen az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok egyben gázbeszerzők beszerzők is legyenek, hiszen ez az unbundling, a különválasztás elvébe, elvébe ütközne. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tolja asszony. Presidente, voglio anch'io. Én is meg szeretném köszönni, elnök úr, azt a munkát, amelyet végzett. Nagyon komplex és stratégiai ez a téma. A gáz ellátás biztonságra. Nagyra értékeljük azt a munkát, amelyet végzett, amelyel a legnagyobb konszenzust próbálja megtalálni. Nagyra értékelem az ön munkáját, még egyszer mondom, hiszen Vidal Quadras kollégával már a korábbi gáz ellátás biztonságát biztosító rendeletek kidolgozásában dolgoztam én is. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy mely szempontok biztosítják majd az ellátás biztonságot, és mely szempontok alapján lehet meghatározni a szolidaritást. Kötelezettség lesz a szolidaritás? Hogyan szabályozzuk ezt? Azt remélem, hogy sikerül pontosan meghatározni a privilegizált vagy a védett fogyasztók kategóriáját, és így eh, a szolidaritás eh, elve is eh, szabályokhoz kapcsolódik. Van itt néhány pont, amelyeket érdemes majd módosítókkal talán pontosítani. Ezek a következők. Egyrészt a regionális együttműködés. Ez most a nemzeti egy, nemze, országon belüli együttműködést kiegészíti, vagy azt megelőzi, ennek a státusát kellene tisztázni. Milyen intézkedésekkel jár ez, milyen intézkedésekkel kapcsolódik össze a regionális együttműködés. És mondom, ezek hogyan viszonyulnak a nemz, az országon belüli ö, szabályozáshoz, több szinten zajlik ez vagy sem. Ez tehát egy olyan kérdés, amelyet tisztázni kell. Másrészt az együttműködést is figyelembe kell venni, a déli és az északi országok közötti együttműködésre is szükség van. Az én országomból nézve, de nem csak innen nézve, úgy gondolom, hogy nem lehet merev teritoriális területe megközelítést alkalmazni, egyszerűen figyelembe kell venni egy sor tényezőt. Biztosítani kell, hogy a, olyan országok is együttműködhessenek, akiknek forrásaik vannak, de persze vannak olyan országok, amelyek mondjuk harmadik államokkal határosak, mások nem, mondjuk Svájc. Vannak tranzitországok, és vannak maguk is termelő országok, tehát a területi kontinuitást nem lehet olyan egyszerre meghatározni, hiszen mondjuk Svájc az Európai Uniós tagállamok közé ékelődik be, viszont harmadik állam nem határos velem. Ezeket a szempontokat, a e földrajzi szempontokat is figyelembe kell venni, és fel kell térképezni a meglévő hálózatokat és a meglévő interkonnektivitás szempontjait. A rendkívüli esetben kialakítandó koridorok kérdését még tovább kell tisztázni, de minden esetre együttműködünk önnel, hogy megerősítsük ezt a rendeletet, illetve a rendeletről szóló parlamenti állásfoglalást. Köszönöm szépen. Balcsi Tiszúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a jelentést és az előadót, és ő el is mondta már a lényeget az új eszközökről. Úgy gondolom, hogy szakbizottságunk valamennyi tagja, aki ebben a témában már évek óta dolgozik, belátja, hogy a helyzet nem örömteli. Jó ugyan a regionális együttműködés, de a piacok ö, még továbbra sem profitálnak ebből, és a regionális együttműködés, illetve a szolidaritás sajnos nem működik kellőképpen a tagállamok között, sőt, egyes bizottsági akaratokat, szándékokat kifejezetten aláásnak a tagállamok, részben azért, mert nem értenek egyet, vagy nem rendelkeznek a megfelelő infrastruktúrával, és ezzel viszont csökkentik az európai versenyképességet, és persze konkrét vesztességeket okoznak Európának. vagy pedig túl rövidlátóan csak a szomszédállamokkal működnek együtt. Tehát nincs kellő koherencia, kifelelős ezért. Az energiapiac szétszaggatott, nagyon tagolt, a folyékony gázterminálok nem épülnek kellő ütemben, és ugyan érhetnénk más EU kívüli akár országok infrastruktúráival is, Svájcról beszélek, de nem élünk ezzel a lehetőséggel, és ezzel az ellátás biztonságát kockáztatjuk. Ezért az Európai Bizottság is részben felelős. Elnök úr, én támogatom az elhangzottakat. Ami a folyékony gázt illeti, és a számvevőszéki meglátásokat a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Egyértelmű, hogy alternatívákat kell találni, ellátási forrásokat, új gázvezetékeket, hogy függetlenebbek legyünk a szolgáltatóktól, az ellátóktól. 40-50 éven át tartott a teljes kiszolgáltatottság, ennek véget kell vetni. Erről intenzív vitát kell folytatnunk, és akkor ezután jöhet a villamos energia hálózatokról szóló vita, mert iparunk kiszolgáltatott a döntéseknek, a villamos áram adott esetben olcsóbb is lehetne, mint a gáz, ha megfelelő lenne az ellátólánc, és ez több biztonságot adna az ellátás szempontjából. Tehát támogatom az, a jelentést, elnök úr, sokkal jobb, mint az eredeti bizottsági javaslat. Thank you. Köszönöm. Gyürk úr kap szót szót. Elnök úr, és mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a nyitottságát és készségét az együttműködésre, és gratulálni a jelentéstervezethez. Képviselőtársaim, nem kérdés, hogy a földgázellátás biztonságának megőrzése, növelése kiemelkedő feladatunk hosszú éve évek óta dolgozunk eh, ezen itt, ebben a bizottságban is. Vagyunk egy páran, akik már 2006-ban, a nagy gázválság, első gázválság idején is itt ültünk. Azóta sok minden történt. Épp ez a tapasztalat mondatja velem azt, hogy eh, biztosnak kell lennünk abban, hogy az új rendelet, amin dolgozunk, valóban eléri a céljait, és nem csupán plusz adminisztratív terhet jelent a tagállamok számára. Ebben a szellemben három meglátásom van a mostani újratervezés kapcsán. Egyrészt a tagállamok közötti vészhelyzeti együttműködés erősítésével teljes mértékben egyetértek, azonban meglátásom szerint a vészhelyzeti tervezés elsősorban tagállami felelősség. Ezért nem vagyok biztos abban, hogy a jobb együttműködés kialakításának záloga a merev együttműködési régiók felülről történő létrehozása. A célok eléréséhez valószínűleg a nemzeti tervek jobb koordinációja lehet az első lépés, az pedig meggyőződésem, hogy bármiféle regionális együttműködés kialakításakor a flexibilitás megőrzése a legfontosabb. Másodszor, a szolidaritási elv alkalmazásának feltétele kell legyen, hogy a vészhelyzetet hirdető tagállam a vészhelyzet kezelése érdekében kimerítse a saját megelőzési és vészhelyzeti tervében rögzített intézkedéseket. Ha úgy tetszik, az, hogy elvégezze a házi feladatát, ez a feltétele a segítségek. Így felelhet csak meg a rendelt által meghatározott infrastruktúra követelményeknek. És végül harmadjára fontos a szolidaritás megvalósítása az energia közösség országaival történő együttműködés keretében is. Felhívom ugyanakkor arra a figyelmet, hogy ennek igazságos tehermegosztáson kell alapulnia. Olyan kereteket szükséges kialakítani, amelyek nem kizárólag azon országokat terhelik, amelyek határosak az energiaközösség szerződő országaival, illetve ebben az esetben is szükséges az egyes szereplő kötelezettségét és a kompenzáció módját előre meghatározni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Thank you very much, colleague, uh, for your remarks. Uh, Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről Stefan Mózer úrnak adok szót a DG Energy-től. Parancsoljam. Jó napot kívánok, Büzök úr! tisztelt képviselő, köszönöm a meghívást kollégáim nevében is. Ahogy elhangzott már több képviselő szájából, mi is úgy gondoljuk, hogy a földgáz az Energiaunió egyik fontos pillére, és az energiahatékonyság, a klímavédelem elveit ezen a területen is meg kell valósítani, és 2013-50 között pedig a tervezés részét kell, hogy képezze. Infrastruktúrális beruházásokra van szükség egyértelmű. Ezt mi is teljes körülön elismerjük, ez az egész javaslat lényege. Másodszorban ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy a belső piacot látjuk az ellátás biztonságának garantálására, való eszköznek. Nem fog mindent megoldani, de a harmadik csomag megvalósításának ez a fő garanciája. A piac önmagában azonban nem elegendő, minden esetben Buzek úr is rámutatott, hogy a nemzeti megközelítésekre szükség van, sőt azt mondjuk, hogy a regionális megközelítésekre is szükség van, illetve a határokon átnyúló regionális meg, projektekre. Tehát intézkedésekre, nem nemzeti programokra csupán, hanem nemzetek közötti együttműködő programokra, és ezek a koridorok, amelyek részben megvannak, részben kialakítandók, ezek mindig regionálisak, és ha vészhelyzet van, akkor ezekre lehet a legjobban támaszkodni, mint kiegészítőre, ez nem helyettesíti, ezek nem helyettesítik a regionális országok közötti együttműködést, de kiegészíthetik azt nagyon hasznos módon. A regionális együttműködés, a komplementaritás, kulcsfogalmak, ezek révén tudják a tagállamok egymás erősségeit, gyengés, gyengéit kiegyenlíteni, szinergiákat teremteni. Nagyon sok tagállam úgy áll hozzá, hogy nem akar, vagy szkeptikus a tekintetben, hogy, nem, hogy lehet egyáltalán ilyen együttműködést folytatni. Nekünk jogalkotóként a parlamentben, a bizottságban ösztönöznünk kell az ilyen típusú együttműködést, és igen, alulról fölfele építkező módon lenne ez az ideális, de úgy gondolom, hogy a felülről lefele való sem kizárható, hiszen a tagállamok együtt dönthetik el, hogy mi a legstabilisabb rendszer, legalább a keretet nekünk kéne megteremteni, hogy ne vesztegessünk több időt, és később aztán ki lehet ezen belül alulról felfelé építkező projekteket is találni. Az általános európai érdek szempontjából fontosnak tartjuk az egymás értékelését, a bevált gyakorlatok cseréjét, a szereplők, az ipari szereplők, energiaipari és energiafelhasználó szereplők leültetését, egyezt elhoz arról, hogy mi a fejlesztés fő prioritása, és mi az, ami legjobban megfelel a belső piaci működésnek, mi a legkiszámíthatóbb módja a tervezésnek. A szereplőktől gyakran azt halljuk, hogy az ipar számára, de mások számára is a legnagyobb kihívás az, hogy megértsék, hogy milyen trendek vannak, és elkerüljék így a meglepetéseket, mert a piacok változnak. egyes fellépésekre régóta szükség lenne. a szolidaritás is innovációs eszköz, hiszen a szolidaritás révén egymáshoz csatolhatók értékek, és az utolsó menedékképpen meg kell teremteni egy olyan administratív együttműködési rendszert a tagállamok között, amely a kompenzációt is tartalmazza, és a gázkoordinációs munkacsoport szakemberi egyébként gondolkodnak is ennek az elemein, finom hangolásán, de egy biztos, hogy nem lesz soha teljesen harmonizált, egységes európai rendszer, ami az átláthatóságot illeti javaslatunkban megpróbáltunk egyensúlyt találni a legfontosabb megkötendő szerződések között, kockázat elemzési szempontokat is figyelembe, és megszüntetni, vagy javaslatot tenni a fölösleges korlátozások megszüntetésére, ideértve a VTO-s esetlegesen diszkriminatív szabályokat, vagy a VTO szabályokkal visszaélő cégeket, mert mindez jogi bizonytalanságot szül és alássa magát a szabályozást. Energiaközösség vagyunk, ezért közös kölcsönös érdekünk az, hogy egymást támogassuk, mindkét irány fontos, erősítenünk kell egymást a felépésben minden olyan intézkedéssel szemben, amely aláshatja az ellátás biztonságát, tehát sokkal szorosabb együttműködésre van szükség, mint a múltban. A gáz és a villamos hálózatok összehangolása területén pedig rendszerreleváns, okos gondolkodásra lesz szükség, de ez nem lehetetlen, én optimista vagyok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen valamennyiüknek, az árnyék előadóknak, az Európai Bizottságnak, és jó, hogy a VTO megállapodást is említette, hiszen a VTO szabályok rá is oda kell figyelnünk. De úgy érzem, hogy megvan a széles körű támogatottsága a jelentés tervezetnek. Jó, vannak módosítók, ez normális. Köszönöm mindannyiuknak, amit letettek az asztalra, vagy részben itt elmondta kiegészítő javaslatként, még hogyha nem is tudtam mindegyikre hivatkozni a bevezetőmben. Griffin asszony is elmondja, hogy a kisebb függőség a hatékonyság szolgálatába állítható és a szomszéd országokkal való együttműködés szolidáris alapon is fontos gondolat. Ők is ugye ezekbe a koridorokba illeszkednek. Cseszak kollégának lengyelül válaszolnék. Nem minden szerződés kell az Európai Bizottságnak felügyelnie, de a legfontosabbakat én úgy gondolom, hogy igen. Ez egy biztonsági tényező. Nyilván piaci megközelítést kell alkalmazni. Jávor úrnak a kompenzációkat említette Turmes úr nevében. Még egyelőre nem jól definiáltak ezek. ezek ezekhez az önök támogatását kérem a jobb megfogalmazáshoz, mert ez gond, mert úr is említette, hogy ez egy utolsó menedék, reméljük, hogy nem lesz rá szükség, hogy szolidaritási alapon kelljen rendezni helyzeteket. De a piac meg a korridorok mindent szabályozni fognak, de ha mégis előfordul és akkor kell egy ilyen háttérmechanizmus, amely kompenzációt is lefedi. Következő téma. Benito Zigvalga úr említette, Kapelasszony is, Gyürk úr is, Tajerasszony is. Azt ugyanis, hogy a régió közötti együttműködésre is szükség lenne. Egyeztetéseink során az árnyék előadókkal kiderült, hogy Fontos, hogy megvédjük a bizottság eredeti javaslatát, mert a tagállamok egyes csoportjai ugyan nem csak nemzeti érdekben gondolkodnak, és nem tilos nemzeti érdekben gondolkodni, ez világos, ez normális. Persze, tehát semmi baj azzal, hogy vannak nemzeti érdekek, de hagyjuk abba azt a fajta gondolkodást, hogy a regionális együttműködés túl bonyolult. Nem igaz. Nem lehetetlen, ö, sőt, kisebb ugrás a regionálisról nemzeti szintre ugrani tervezésben, mint a nemzetiről az EU szintre fontos lenne, hogy a regionális együttműködés gondolata mindenkinek beégetődjön az agyába, mert ha csak nemzeti tervekben gondolkodunk, akkor nem jutunk sehova. Ez ránk is érvényes, itt az Európai Parlamentben. Legyünk már képesek arra, hogy, hogy európai módon gondolkodunk. Mindenkinek van saját nemzeti érdeke, vagy akár kormány megbizatása. Vagy az, a, a állandó képviselettől kapott megbizatása. De emellett legyen bennünk európai szándék és gondolat is, mert lehetetlen 28 egymásnak ellentmondó dolgot megvalósítani, és akkor sehova nem fogunk eljutni. Tehát nyitottnak kell lennünk az együttműködésre. Ez egy hozzáállás feltételez. Mondom, nem a nemzeti érdekekkel szemben beszélek, hanem azt mondom, hogy a nemzeti érdekek mellett, vagy akár a nemzeti érdekeken belül ott lehet az együttműködés. Mert ha egyszer javasolunk 200 dolgot, akkor semmit nem javasolunk. Tehát eh, itt egyetértek az Európai Bizottság megközelítésevel, hogy hogy rá kell venni a tagállamokat az együttműködésre. Legyenek regionális javaslatok, és gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudjuk ezeket összekötni. Mert a fragmentáció megszüntetése valamennyiünk érdeke. És a villamos energiágazatban természetesebb valahogy az együttműködés, az alulról felfele való gondolkodás, Kappel asszony is kifejtette ezt. A villamos energiapiacon sokkal előbbre tartunk. Ez a földgáz piacon valahogy egyelőre nehezen megy, tehát én azt javaslom, hogy támogassuk, védjük meg a bizottsági javaslatot, és segítsük sikerre a sürgősségi ellátó koridorokra vonatkozóan. A, a fogyasztók szolidaritásáról is volt szó. Jó, sok mindenről lehetne még beszélni. Köszönöm egyelőre, amit elmondtak, és zajlik a munka, még eztán is bőven jut majd mindenkinek, de ö, a szlovák elnökségről tudom, hogy ők készülnek arra, hogy ezt a nehéz fejezetet, dossziét felvállalják. Június 15-én 12 órakor lehet, vagy kerül ez újra napirendre. Az holnap van? Te jó ég? Még? Jó, lehet holnapig is módosítókat megüteni. Nekem sem jutott el a tudatomig, hogy ez holnap van. Na jó, lépjünk tovább az utolsó napi rendi pontra. Um, our rapporteur is sitting with... Rendkívül fontos téma ez. Itt van az előadója és Gyürk képviselő úr. A cseppfolyósított földgáz és a gáztárolására vonatkozó uniós stratégia. Mivel a gázszolgáltatás biztosítása nagyon fontos öné a szó, Gyürk úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Elnök úr. Tisztelt kollégák, először is köszönet az jelentés készítőknek, hogy eh, első gondolataikat és megjegyzéseiket elküldték. Nagyon hasznos volt, hogy lássam már most a különböző perspektívákat a frakciók részéről, mielőtt végleges formába ölteném a jelentésemet. Egy metodológiai megjegyzéssel szeretném kezdeni. Amikor megfogalmaztam a szöveget, az energia és a gáztárolásra koncentráltam azzal a szándékkal, hogy magára a kontextusra annyira ne figyeljek, tehát az energia mixre és a gáz szerepére. Egyrészt azért tettem azt, mert a saját kezdeményezésű jelentésnek megvannak a maga korlátai, de azért is, mert az Európai Parlament már készített a szélesebb képről energia jelentést. Én akkor jelentés készült voltam Zananátó úrral együtt, és nagyon emlékszem ezekre a vitákra. Meg vagyok róla győződve, hogy ezeket nem kell megismételnünk. Ezen kívül a konkrét projektek említésétől is tartózkodtam a jelentéstervezetben, mert ez is nagyon megnehezíteni a helyzetünket. Azonban egy kivételt tettem, ez pedig az északi áramlat. Néhány kritikai jellegű megjegyzéssel éltem, utaltam az északi áramlatra ebben a kontextusban, mert még ez kompromisszum reményét csillantotta fel az árnyék jelentéskészítőkkel ebben a témában, és remélem ez így is lesz. Ami a tartalmat és lényeget illeti. Általánosságban a néppárt úgy gondolja, hogy támogathatja a, biz- bizottsági ö, prioritásokat, ö, mint például az infrastruktúrák, a belső piac, az EU, mint főszereplő, az energia támogatása, mint fenntartható energiaforrás. Tehát a bizottsági dokumentum struktúráját követtem, és célom az volt, hogy bizonyos üzleteket megerősítsek, és kiemeljek bizonyos elemeket. Az EU gázimport függőség valószínűleg nőni fog, mert rendkívül módon visszaesett a belső piaci gáztermelés. A gázfüggőség már egyes esetekben százszázalékos, van, amikor csak korlátozott szolgáltatói választék van. Ezért nagyon fontos, hogy a legkiszolgáltatottabb országok hozzáférjenek az energiához. Garantálni kell, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk a már létező struktúrákat és infrastruktúrákat. Regionális perspektívával kell tekintenünk a megoldásokra, mielőtt új infrastruktúráról döntenénk. Az energiaterminálok felépítése nem melegendő. Támogatni kell a csővezetékhálózat felhasználását. Nagyon fontos, hogy teljes mértékben végrehajtjuk a, a projektet, és prioritást élvezenek azok az akciótervek, amelyeket a magas szintű csoport dolgozott ki a három csoport, a CESZ-ek, a közép- és dél-kelet-európai földgáz összekötetések hogy csak egyet említsek. Ami a tárolást illeti, a szándékom a, a jelentéssel az volt, hogy megerősítsük a tárolást, és hangsúlyozzam azt a problémát, problémakört, amelyen szembenéz az, ez az iparág. Egyszerűen nem veszíthetjük el a fontos eszközeinket, mert nem használjuk ki eléggé a már létező tároló lehetőségeket egyszerűen nem lehet lezárni és újra nyitni bizonyos tárolókat akkor, hogyha több tárolásra van szükség a későbbiekben. Úgyhogy három intézkedést javasolnék. Először is növeljük a regionális erőfeszítéseket, hogy együttműködjünk a tárolás érdekében. Vannak olyan tagállamok, ahol több tároló lehetőség is van, vannak olyanok, ahol semmi. Van, hogyha van bármilyen ö, szabályozási akadály, ezt el kell hárítani. Aztán a transmissziós rendszer operátoraival is együtt kell működni újabb, innovatív termékek bevezetésével a piacon. Így például a szállítók számára a gáztárolás nagyobb vonzóerőt jelent, kisebb adminisztratív terhet kell, hogy jelentsen. A tarifa hálózati kódok terén új megoldásokat kell találni, hogy ösztönözzük a tárolást. Tisztelt elnök úr! Ennyit szerettem volna elmondani bevezetésképpen, ahogy önök is tudják, holnap van a módosító indítványok beadásának határideje, úgyhogy nem túl sok az idő, de azért van még valamennyi, úgyhogy várom a megjegyzéseket, a módosításokat, és nagyon remélem, hogy sikerül a határidőkhöz tartani magunkat. Köszönöm szépen. Hey, kollégáj úr! Elnök, köszönöm szépen önnek, Gyürke András. Most pedig az árnyék jelentés készítők következnek. Először a szocialista frakció Zagonátó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Gyürk Andrásnak, ahogy ön is emlékeztetett rá, már a Energiaunió jelentéssel kapcsolatban együttműködtünk. Biztos vagyok benne, hogy az együttműködés szelleme, amely az akkori tárgyásokat jellemezte, a mostanit is jellemezni fogja. Külön köszönöm, mert már figyelembe vette azokat az írásos javaslatainkat, amelyeket megvitattunk, és bevette a tervezetbe. Meg kell mondanom, hogy már részben a mi prioritásaink is megtalálhatók a szövegben utalok arra, hogy hatékonyabban kell a már létező infrastruktúrákat felhasználni, és hogy el kell kerülni azt, hogy a már újra fel nem használható, meg nem szerezhető eszközöket el ne veszítsük hogy ne veszítsenek az értékükből, mert nem eléggé jó teljesítménnyel rendelkeznek. Volt egy olyan bekezdés, amely az északi áramlatra vonatkozik, December 15-én már volt egy állásfoglalás ezzel, ebben a témában. A tagállamoknak teljes mértékben végre kell hajtaniuk a harmadik energiacsomagot, ami a hálózatot illeti, és hogyha teljes gázpiacot létre akarjuk hozni, ezeket a lépéseket meg kell tenni. Nyilván vannak még pontosítások, például a hosszú távú fenntarthatóságra Győrk András nem utalt, illetve a dekarbonizációs célokra, és hogy ne feledkezzünk el a 2030-as célokról, ami a klímát és az energiát illeti. Tehát ne csak a diversifikációra koncentráljunk, hanem a gázra, mint olyan lehetőségre, ami a különböző megújuló energiák felhasználását preferálja az energia mixben. Felszeretném vetni azt is, hogy mielőtt új termináliokat építenénk, először a már létezőket kell felhasználni, mégpedig úgy, hogy a határokon átnyúló összekapcsolódáson javítsunk. Az új infrastruktúrák a gáz terén mindig a valós szükségeteket, e, igényeket kell kielégíteni, hogy elkerüljük e, azokat a helyzeteket, e, amelyek azt eredményezik, hogy a különböző már létező eszközöket nem használjuk fel, és aztán később nem tudjuk őket elővenni ma a fosszilis energiák túl nagy mennyiségben állnak jelen, túl nagy mennyiségben kerülnek felhasználásra. Itt lesz módosítónk a biometán terén is. Szeretnénk, hogyha a szöveg a fejlődést helyezni előtérbe, és nem csak a nehézségeket emelné ki. Végül pedig nagyon fontos a cseppfolyós földgáz felhasználása, mint alternatívára, mert így a kibocsátások csökkentése elérhető. Nagyon fontos az alternatív tüzelőanyag felhasználása, de nem a megújuló energiák kárára. Főleg olyan ágazatokra kell itt koncentrálni, ahol ilyen rövid idő alatt ez nem lehetséges. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fábio Tocenovsky képviselő következik, parancsoljon. Já bych chtěl v prvé řadě velmi ocenit eh, práci pana zpravodaje, že ta zpráva je skutečně eh, odpovídá našim představám, teď hovořím za ICI. Köszönöm szépen, ez a jelentés tényleg megfelel az ECR elvárásainak, és előrelépést jelent az energiapiacon, mégpedig a megfelelő irányba. Nyilván nagyon sok mindenről volt már szó, csak azt szeretném még elmondani, hogy ami a terminálokat illeti, figyelembe kell venni egy bizonyos földrajzi összetételt is, mégpedig úgy, hogy több különböző pontról hozzá lehessen férni Európában. Szerintem ez rendkívül fontos, akár csak annak a kiemelése, hogy a regionális együttműködést kell optimálisan kihasználni. Ugyanis így biztosíthatjuk a különböző források diverzifikációját. Ez ugyanis nagyon fontos lépés, hogy a földgázterminálokat biztosítsuk. Aztán az előadó a jelentésben arról is szól, hogy nagyon fontos előkészülni válságos helyzetekre illetve a földrajzi szintű megoszlás is rendkívül fontos. Az Európai Unió ugyanis nincs teljes mértékben lefedve. Itt a sürgősségi helyzetekre gondolok. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az előadónak a javaslataiért, és Nyilván lesznek majd módosító javaslataink, főleg a földrajzi megosztást illetően köszönöm. Köszönöm önnek, az ALDEC képviselője következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak a munkát, amelyet végzett. Úgy gondolom, hogy azért egy-két fenntartásainkat meg kell, hogy osszuk önnel. A bizottság jelentés, az Európai Bizottság jelentése téves premisszából indul ki. Ugyanis az objektív adatok ellent mondanak a meglátásnak, hiszen az objektív adatok azt mutatják, hogy a gázfogyasztás ö, csökken, 23%-kal csökkent az elmúlt években. És a bizottság, az Európai Bizottság anyaga ennek az ellen tettjét állítja, azt állítja, hogy a gáz fogyasztás növekszik. Hoztam egy grafikát, amely magáért beszél. Látható ez itt a mutatóvonal, ez a reális gázhasználás, felhasználás Európában. És itt láthatóak a prognózisok, itt látható a prognózis, amelyet az elkövetkező tíz évre prognosztizált a bizottság. Ez teljes módon ellentmond a valóságnak ez a prognózis. Ez egy teljes tévedés. Persze, itt egész egyszerűen csak a multinacionális koncernek szája íze szerint készíti ezeket az előrejelzéseket a bizottság. Bizony úgy tűnik, hogy a multik fogják a bizottság tollát ebben az esetben. Tévesek ezek a prognózisok, még egyszer mondom. Hogyha tehát a belemzés tárgyává teszem ezt az anyagot, akkor azt mondhatom, hogy a múltig befolyásolták az anyag összeállítását. Ezért nagyon fontos, hogy független szervek, fogyasztóvédők, és civil szervezetek ellenőrizzék ezt a kijelentést, hiszen itt mindent állami pénzekből vagy EU-s pénzekből finanszírozunk. Még egyszer mondom, ezek a prognózisok nem tekinthetők reálisnak. 280 milliárd dollár dollárt akarunk földgáz projektekre beruházni, amelyek vélhetőleg soha nem térülnek meg. 2025-ig? Egész biztos, hogy nem. Hogyan lehet tehát azt mondani, hogy 80%-kal kellene egyes tagállami gáz infrastruktúrát növelni? Egy másik szempont is problematikus számunkra, a túlberuházások, a túlzott beruházások valósága, amelyek nem felelnek meg a piaci keresletnek. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy lassabb lesz a megújuló energiaforrásokra való átállás. Egy olyan ország, mint Spanyolország túlon túl nagy forrásokat fordított az e- a földgáz felhasználásra, ez túldimenzionált és nem felel meg a valóságnak. Tihonban például egy olyan gáztárolót építettek, amelyet egész egyszerűen nem lehet kihasználni. Hogyan nevezhetnénk, hogy hogyan mondhatnánk azt, hogy ez közép vagy hosszú távon fenntartható volna és megtérülne ez a beruházás? Gondolják, hogy ha csökken a gázfogyasztás, ezeket a gáztárolókat meg lehet majd tökken tölteni? Nem hiszem. Az EU szinten való az EU szint által támogatott infrastruktúra kihasználtsága 25 százalékos, csupán 25 százalékos Voltak éppen, tehát arról van szó, mondom még egyszer, hogy a végfogyasztók és az állampolgárok érdekeit tartsuk szem előtt, és nem a nagy multinacionális cégek érdekeit tartsuk figyelem, vegyük figyelembe. Az elnök emlékezteti az előadó, a felszólalót, hogy gyorsan fejezze be egy fogalmat kiemelnék, a fenntarthatóság fogalma nem szerepel a, az anyagban. Az éghajlatváltozás fogalma nem szerepel az anyagban, legfeljebb abban az összefüggésben, hogy a földgáz egy eh, fenntartható tüzelőanyag. Hát hogy volna ez? A két dolgot nem lehet egy kalap alá venni. A gáz, ez igaz, hogy kevésbé szennyező tüzelőanyag, mint más tüzelőanyagok, kevesebb széndiokszidot bocsát ki, de hát a, a széndiokszid kibocsátás akkor is jelentős. Itt láthatjuk a metán emissziót, a pirossal feltüntetett metán emissziót, amely a gáznál szintén igen aggasztó szintet ér el. Mi több, a metán kibocsátás még sokkal rosszabb az éghajlatváltozás szempontjából. Igen, befejezem, elnök asszony. Azt szeretnénk, hogy a beruházások valóban a legszigorúbb infrastruktúrális projektekre koncentrálódjanak, és a multinacionális koncerneket nem szabad támogatni. Köszönöm szépen. Megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen az LNG stratégiát, a szélesebb körül ég, európai éghajlat és energia prioritásba kell beágazni, az energia felhasználás csökkentése és a 2050-ig tartó exit stratégia fényében. Ez megfelel mind a Párizsi megállapodásnak, mind az EU energia menetrendjének, roadmapjének 2050-ig muta, mutat ez. 80-90%-kal akarjuk csökkenteni ki a 90-es szinthez képest a széndiokszid kibocsátást ehhez pedig az igény elemzést kell módosítani, és ahogyan az európai számvevők kihangsúlyozták, perzisztens trend, nyakas trend, hogy túlértékeljük a gázigényt. A gázfogyasztás Európában csökkent. 2014-re 20%-kal volt alacsonyabb, mint 2010-ben. Az európai gáz vezetékeket továbbra is a növekvő igényekhez igazítják. A beruházási terveknek az EU 2003-as célok, 30-as célokhoz és a csökkenő igényekhez kell igazodniuk. Növelnünk kell, ezen felül pedig az ellátás rugalmasságát. Az LNG, a cseppfolyós gáz infrastruktúra tőkeintenzív, hosszú élettartama, és vélhetőleg 2050 után is működik ez a jelenlegi LNG kapacitásunk, alacsonyan kihasznált. A gáz import vezetékek kihasználása 56%-on állt, az LNG termináloké pedig csak 32%-on. Az új gázinfrastruktúra nagyon veszélyköltséges lesz, és az úgynevezett stranded assets, nem kellően kihasznált eszközök veszélye jelenik itt meg. Az erre fordított pénzt stratégiai megközelítéssel a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonysági intézkedésekre lehetne folytatni, fordítani. A leginkább kitett országoknak tehát sokkal inkább az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra és a meglévő energiainfrastruktúra regionális kihasználására kellene koncentrálniuk, akár a szolidaritás alkalmazásával. A gázról gyakran azt mondják, hogy tiszta energia, de ez is egy foszilis energiaforrás, és komoly metán mennyiséget bocsát ki, mind a gyártás, mind a, a szállítása, mind a felhasználása. Az USA és Ausztrália nagy LNG előállító, de hát itt főleg frakkolással állítják ezt elő, kéregrepesztéses eljárással. Összességében tehát az EU politikájának a gáz kivezetésének végső céljára kell koncentrálnia, és véget kell vetni a foszilis tüzelőanyagok és infrastruktúrájuk támogatásának. Köszönöm. Kiotis kollega, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az előadónak az általa végzett munkát, és köszönöm azt is, hogy erőfeszítéseket tett, hogy minden frakció véleményét becsatlakoztassa az anyagba. A cseppfolyós gáz stratégia az energiaellátás biztonságát kell, hogy erősítsem, az energia szegénységet küszöbölni ki, az importfüggőséget csökkenteni, és az energiaforrásokat tekintetében differenciálást tesz lehetővé. Az Európai Unió ma például Katarból importál elengét cseppfolyós gázt. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unión belüli ellátási biztonság nagyon fontos szerepet játszik. A valóság voltak éppen az, hogy az elkövetkező évtizedekben a cseppfolyós földgáz lesz a legfontosabb energiahordozó az Európai Unióban. Az LNG lehetővé teszi a rugalmasságot, a piaci rugalmasságot. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy olyan javaslatot kell megfogalmazni, amely az LNG országunk a, a, a a helyi földgáz felhasználását is helyzetbe hozza, például a ciprusi exkluzív gazdasági zónában. Esetleg célra vezető volna itt egy megfelelő cseppfolyósító berendezést kialakítani, illetve a térségben lévő nagy tározó kapacitását jobban kihasználni. Így csökkenthetővé válik a regionális egyensúlytalanságok egyike. Úgy gondolom, hogy a stratégia felhasználása, az LNG stratégia azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy az energia elszigetelésből, elszigetelődésből kiemeljünk egy-két tagállamot. Támogatnunk kell a vulnerábilisabb, a kitettebb, a sebezhetőbb tagállamokat. Ciprus, Málta és Írország száz százalékban a hagyományos forrásokból állítja elő az energiaáramot. E területen tehát éppen ezeket a tagállamokat kell hely, helyzetbe hoznunk, hogy a cseppfolyós gázt jobban felhasználhassák. Ki kell őket segíteni, ki kell őket emelni az elszigetelődés állapotából. És úgy gondolom, hogy az LNG ennek jó formája. Befejezték az árnyék jelentéstevők, és most pedig két úr kapszott parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az előadó jól összefoglalta, hogy mit kell tennünk. Fontos, hogyha júniusban a plenáris elé visszük ezt az ügyet, akkor, vagy akkor az LNG terminálokra vonatkozó lehetőségeket kiaknázzuk. Írországban mi ugye energiasziget vagyunk, karabból jön hozzánk a gáz, és egy az Egyesült Királyságból induló fővezetéktől függ az életünk, ha a UK kilép az egy, egyes Európai Unióból, akkor mi lesz velünk? Ez egy nagyon kényes kérdés. Itt az ideje, hogy saját LNG terminált építsünk, és ez a különös helyzet most minket erre kényszerít, de jókor jön nekünk ez az európai stratégia, Említette az előadó, hogy a tárolási kapacitás növelésének milyen előnyei vannak. A folyékony gáz felhasználás ugyanakkor Európában csökkenőben van. De hát azért, mert nem lehet hozzáférni, még mindig szénnel fűtjük az erőműveket és olajjal inkább, már pedig az biztos, hogy ezek környezetkárosítóbb energiahordozók, mint a földgáz, tehát azért a földgáz tulajdonképpen még inkább növelni kéne, és a hozzáférhetőségét különösen. Tehát ha lehet terminálokat építeni, akkor építsünk terminálokat, és használjuk a meglévőket jobban mert ez nem csak az ellátás biztonsága miatt fontos, hanem a versenyképesség szempontjából is. Most Mózer úrnak fogok szót adni az Európai Bizottság részéről, aki az energiaellátás biztonságával foglalkozó egység vezetője. Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak. Üdvözlöm a Gyürk úr által megírt jelentésben foglaltakat mert benne vannak a legfontosabb üzenetek, és a bizottság is egyetért ezekkel. Van néhány javaslatunk arra vonatkozóan, hogy mit kéne tenni. Ahogy korábban is leszögeztük, mindezt a klíma-energia kereten belül kell nézni, amely 2013 és 50 közötti tervezési időszakra vonatkozik. A földgáz ugyan foszilis energiahordozó, de a legtisztább ezek közül, és a metán távozást lehet technikai eszközökkel, módszerekkel csökkenteni, és ez a legkörnyezetbarátabb, és ha a szabályokat betartjuk, a technológia megfelelő, akkor a földgáz igenis kívánatosabb, mint bármelyik másik energiahordozó, és hozzájárulhat az alacsony szénkibocsátású gazdaság megteremtéséhez. Az energiahatékonyság intézkedéseknek köszönhetően valamelyes csökken a gázfogyasztás, de az importunk mégsem csökken, sőt nő. Miért? Mert csökken a belső termelés, ezért van tehát szükség saját infrastruktúrára, hogy nem máshonnan kelljen importálni a gázt, ne nőjön a gázimportunk. Határokon átnyúló együttműködésre van szüksége a megfelelő infrastruktúrák optimális tervezéséhez és az átfedések elkerüléséhez, mert ha mindenki a saját LNG terminálját és tárló kapacitását építi, akkor ez fölösleges pénzkidobás, főleg szomszédországok esetében, ma már az EU-n belül nem szükséges, hogy a határokat ugye valós korlátoknak tekintsük, és ha közös a tervezés, akkor sokkal olcsóbbá válik a beruházás, és maga a gáz ár is alacsonyabb lehet, és versenyképesebbé válik a gáz a sokkal szennyezőbb szénnel vagy olajjal szemben. A likvid gáz a rugalmassága miatt nagyon preferálandó, a csővezetékes szállításhoz képest, és van is rá igény, és jobb, jól alakítható a válaszadás az igényre, nem kell akkora geopolitikai kockázatokat számba venni, mint egy terminálépítés esetében, és az Unió teljes körülön ellátható így, és alakítható. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a tárolás kérdését is komolyan vegyük, nem akarunk bezárni tárolókapacitásokat. Most van valóban egy csökkenő tárolási igény, de a regionális együttműködés révén, a racionális megközelítés révén ezek sokkal jobban kihasználhatók lennének, ebben az ügyben gyorsan szeretnénk lépni. Nemzetközi szinten pedig azon vagyunk, hogy más országokkal együttműködjünk a fenntarthatóság érdekében, és azért is, hogy a piacaink nyitottak maradjanak, és a likvid földgáz globális kereskedelme ne sérüljön. Köszönöm a figyelmet, a jelentést, a jó javaslatokat és a ma délutáni vitát. Köszönöm szépen, most pedig megadom az előadónak a szót, illetve kérdezem, hogy kéri a szót záró észrevételek megtételére. Thank you very much, uh, and thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák, valamennyi megjegyzésüket, pozitív javaslatukat. Anélkül, hogy most megint belemennék a részletekbe, annyit azért hadd mondjak el, ismételjek meg az elhangzottakból. Ez az jelentés az LNG és a gáz tárolásáról szól, nem általában szól a gáz, földgáz szerepéről. Sokan e, szívesen megnyitnák a vitát újra az európai energia mixről, de a saját érdekünk is az, hogy ennek a kísértésnek ellenálljunk. Ugyanakkor Nyilvánvaló, hogy eh, további infrastruktúra fejlesztésre van szükség. Tudatában vagyok, hogy az EU LNG stratégia egyes országoknak fontosabb, mint másoknak. Vannak országok, ahol hat liquid gáz terminál is van, egyes országoknak egy sincs, és másoknak meg nem is érdekel ez. Világos, hogy ahol a likviditációs arány, mint a balti országokban, Kelet-Európában alacsony, ott ez egy stratégiai kérdésként merül föl, máshol talán nem ennyire. A nagyon különböző nemzeti minták ellenére az elmondható, hogy valamennyünk érdeke az harmonizáltabb, jobban összekapcsolt belső energiapiac, amely az energiaterminálok jobb használatát segíti. Végül egy technikai jellegű megjegyzés, az első árnyék előadói egyeztetést július 3-ára terveztük, ez Strasburgi hétfő. Az, a kompromisszumos módosítókat hamarosan köröztetjük, de ezeknek a számától is függ az, hogy milyen hamar tudjuk ezt megtenni. Találkozunk akkor Strasbourgban hétfőn. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, még pontosítani szeretném, hogy holnap van, ugye jól értem, 12 órakor a határidő, a leadási határidő, éppen ezért tehát fontos, hogy mindenki csípkedje magát, hogy úgy mondjuk, július 11-e kén vitatjuk meg a módosítókat, és aztán majd szeptemberben szavazunk. Lezártuk a munkát, a következő találkozunk június 27-én délután lesz Brüsszelben, és július 4-én pedig Strasbourgban. Úgyhogy ezt jegyezzék elő, kérem. Köszönöm szépen, lezártuk az ülésünket. Köszönöm, hogy mindenki gyorsan szólalt fel. Minden jót kívánok, és egy szép estét!